Jó napot kívánok! Megnyitom az ülést. A speciális jelentések fontos eszközök. A meghallgatás célja, hogy a nemzeti társ, nemzetközi társszervek és a tagállamok társszerveinek tapasztalatát meghallgassuk és a teljesítmény ellenőrzésre koncentrálva megvitassuk ezt a témát. Az Európai Számvevőszék speciális jelentése is e felé haladnak. Ez lehetővé teszi az Európai Unió programjainak a hatékonyságát és hatásosságát is megvizsgálni. A meghallgatás első felében Christopher Mim úr kap szót a stratégiai kérdésekért felelős ügyvezető igazgató az Egyesült Államok számvevőszékének képviseletében. És a szövetségi kiadások teljesítmény alapú ellenőrzéséről beszél, hogy az Egyesült Államokban hogyan végzik ezt tehát a GAO rövidítésű hivatal vezetője. Utána pedig Jean-Marie Bertrand úr következik, a francia számvevőszék főelőadója és elnöke. Ez, ezeket az előadásokat kérdések és válaszok követik. A második részben Viktor, Viktor Kaldeira, az Európai Számvevőszék elnöke következik. A szabályszerűségi ellenőrzés és teljesítmény ellenőrzés összehasonlítása az Európai Számvevőszék szemszögéből. Ezután pedig Algirdas Semeta következik. Az Európai Bizottság adó és vámügyért, stb. felelős biztosa, és az eredmény és mutatók felhasználásáról beszél az Európai Bizottság szemszögéből. Szintén kérdések és válaszok következnek majd ezután. És utána meghallgatjuk az előadó Tedeoros Skilakakis kollégák megjegyzéseit. Most pedig átadnám a szót a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság alelnökének, George Lyonnak, aki a költségvetési perspektíváról beszél a bizottság szemszögéből. President for, for introduction. Köszönöm alelnök úr a bevezetőt. Köszönöm alelnök úr a bevezetőt. A Költségvetési Bizottságot képviselem ma itt. A Költségvetési Bizottság azért felel, hogy a kiadásokat engedélyezze az európai költségvetésből. Éppen ezért nagyon fontos számunkra, hogy pontosan megértsük, hogy milyennek a kiadások, hogyan, mire fordítják őket, és hogy az Európa 2020-as stratégia céljainak megfelelnek, illetve hogy a különböző programok valóban változáshoz vezetnek a mindennapi életben is, tehát kihatással vannak. Külön érdekel az a vitam, amely a tevékenység alapú és a teljesítmény alapú költségvetési elvek képviselőjük között kialakul, és szeretnénk látni, hogy hogyan lehet az e- ilyen orientációjú költségvetés ellenőrzést is végrehajtani. Egy világos rendszert szeretnénk kapni, amely átláthatóbb és érthetőbb, hiszen a teljesítmény alapú kritériumok bevezetésével a fennáll az a veszély, hogy csak növeljük a bürokratikus terheket. Éppen ezért kíváncsi vagyok, hogy az itt felszólaló számbevőszeki képviselők hogyan látják ezt a kérdést. Nagyon kíváncsi vagyok az USA, ból USA-ból jövő a GAO vagy GAO képviselőinek előadására, akivel egyébként július havában találkoztunk, amikor az USA-ban a GAO-t meglátogattuk. Ugye három éve nem sikerült az USA-ban végleges költségvetést elfogadni, hát remélem, hogy most első kézből híreket kapunk tőle, hogy hogy állunk. Még egyszer mondom, a Költségvetési Szakbizottság szempontjából nagyon izgat és érdekel bennünket ez a kérdés. Köszönjük a KONT bizottságnak, hogy meghívtak bennünket, és hogy társel elnökölhetem ezt az ülést, és átadom társelnök kollégámnak a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Itt van már közöttünk a jelentéstevő, Kikalakis úr, övé a szó. Well, uh, thank you. Uh... Nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom ez egy nagyon fontos meghallgatás. Az európai választásokra is hamarosan sor kerül, amelyek rendkívül jelentőségteljesek lesznek. Egyre inkább elterjed az euroszkepticizmus Európában, északon is többek között, mert az emberek úgy gondolják, hogy nem jól költik el a közpénzeket, és délen is így van ez, ott másokból kifolyólag történik ez. Annak érdekében, hogy haladás történjen, Európa még inkább integrálódjon, biztosítanunk kell azt, hogy a közpénzeket megfelelően költjük el. Ez nem egyszerű feladat. Az elmúlt években itt a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban azt tapasztaltuk, hogy sokkal jobb eredményeket is elérhetnénk a közpénzek elköltésében. A pénzek nagy részét persze a tagállamok költik el, de ez nem lehet mentség. Amikor megnéztük a számvevőszék első külön jelentését, akkor egészen konkrétan megfogalmazódott ez a tapasztalatunk. Hogy hatékonyabban és eredményesebben tudjuk elkölteni a pénzt, Természetesen a tervezésen is javítani kell, jobb döntéseket kell hoznunk, de fontos az is, hogy jobb legyen az ellenőrzés. A hatékonyság és eredményesség ellenőrzése más jellegű, mint a jogszerűségre vonatkozó ellenőrzés, nem ceremoniális jellegű, ugyanis a jogszerűségre vonatkozó ellenőrzések ilyenek, mind a tagállamokban, mind az Európai Unió szintjén. Láthatunk példát arra, hogy nagysebességű vonatok fénysebességgel szelik a régiókat, de félig üresek. Jártunk kikötőkben, amelyek Öt éve megépültek már, de még mindig nincsenek összekötve, például a vasúti infrastruktúrával, és így nem tudnak megfelelően működni. Ezek kézenfekvő esetek, de láthattunk olyan eseteket is, ahol hangszigetelés valósult meg, de csak azért, hogy a legelésző teheneket ne zavarja zaj. Tehát elköltjük a pénzt Európában, de nem mindig jól. Tehát az a tapasztalat, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy jobban járjunk el, az nem Európában található meg. Ugyanis a saját tagállamaink végzik az ellenőrzést általában, ami a jogszerűséget illeti, és hát nem megfelelően. Annak érdekében tehát, hogy javulást érjünk el, és hogy megfelelő üzenetet tudjunk megfogalmazni az európai polgárok és adófizetők felé. Javulnunk kell ezen a téren, hogy ők bizalommal tekinthessenek Európára. Ez a meghallgatás remélhetőleg segít bennünket abban, hogy elinduljunk ezen az úton, és remélhetőleg segít majd bennünket a külön jelentések megfogalmazásában is. Jelentéstevője vagyok néhány ilyen jelentésnek, és úgy gondolom ezek eddig nagyon hasznosak voltak mindegyik esetben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Teodorosz. Most pedig rátérünk a meghívott amerikai barátunk tapasztalatára. Christopher Mém következik, az Egyesült Államok Szövetségi szintű számbevőszékének képviseletében öné a szó. Uh, thank you, Mr. Vice President. Mr. Köszönöm, alelnök úr, elnök úr, jelentéstevő úr, igen, tisztelt szakbizottsági tagok. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és megoszthatom önökkel a GAO, tehát a mi um, számvevőszékünk tapasztalatait egy teljesítmény alapú auditról. Az USA kongresszust támogatjuk, és segítünk abban, hogy a szövetségi kormány elszámoltathatóbb legyen az amerikaiak állampolgárok számára. Éppen ezért egyetértek a raportőrrel, hogy az igazi menedzsment nem egy ceremoniális lépés, hanem az arról szól, hogy segítjük a helyesebb politikai lépések megtalálását. Nos, az első világháború után az USA kongresszusa újabb, jobb információkat akart kapni a kormány kiadásairól, és 1921-ben fölállította a számbevőszéket a GAO-t független szervezetként. A korai években a GEO csak szigorúan vett pénzügyi auditot hajtott végre, azonban egyre nagyobb lett a munkateher, és egyre több átfogó pénzügyi auditot hajtottunk végre a 60-as években. A szociális program kiterjesztésével a GEO tovább terjesztette munkáját. Ennek köszönhetően rátértünk a teljesítmény alapú auditra a kongresszus több törvényt adott el, fogadott el, amely eh, biztosítja számunkra a teljesítmény alapú auditálás eh, jogi kereteit. Ez jelentősen megváltoztat a munkán kerekt körülményeit, eh, hiszen a kizárólagos pénzügyi vagy megfelelési auditról átálltunk arra a megközelítésre, hogy megkérdezzük, hogy igazi értéket termel-e a pénz, amelyet kiad a közkéz nem csak olyan kérdéseket tettünk fel, hogy a célokra fordították az alapokat, hanem azokat is, hogy milyen módon változtatta ez meg az állampolgárok életét. A törvény amely a munkánkat szabályozza, azt írja elő, hogy áttekintést adjunk a kongresszusnak a pénzek felhasználásáról úgy, hogy csökkenthetők legyenek a költségek, támaszgatható legyen a döntéshozatal, és a közkéz elszámoltatható legyen. Ez a teljesítmény alapú auditálási definíció egyébként megfelel a nemzetközi kritériumoknak. Ebben persze az a feltételezés, hogy az auditor a kormányprogramokat kezdi először ellenőrizni, majd utána pedig a programból származó termékeket és szolgáltatásokat is gorcső alá veszi. Munkánk különböző jogi mandátumokon nyugszik, a kongresszus is megkérheti bennünket, megkérhet bennünket munkára, illetve a főügyész is megbízhat bennünket. Vagy a kongresszusi bizottsági be, beszámolók, vagy pedig maguk a törvények jelenítik meg a felismeréseinket, és a GEO munkájának, tehát körbelül 90%-a a kongresszus megkeresésére, vagy pedig direkt megkeresésére történik. Minden állandó bizottságnak dolgozunk, és az albizottságok 70%-át látjuk el beszámolókkal. 2012-ben 924 kongresszusi megkeresést kaptunk, és ezek közül a legtöbb teljesítmény alapú mandátum volt. 2008-ban az International Peer Review, vagy társ értékelés a új munkákat is értékel, értékelte, és um, kimutatta, uh, hogy um, munkánk milyen értékű. Összevetve a um, társainkkal nagyobb volument bonyolítunk le minden évben, és uh, van egy része munkánknak, amelyeket a kongresszus megbízásában végzünk, és nem saját kezdeményezésből. Ebben a társ ellenőrzésben meghatároztuk a módszertant, a hatályt, illetve fellépésünk jogkörét, tehát a kongresszus megkeresésére dolgozunk, de függetlenségünket megőrizzük. Ezen felül pedig egy sor olyan gyakorlatot is kidolgoztunk, amelynek segítségével biztosítható a pártmentesség vagy a függetlenség. Stratégiai tervezési folyamatunk segíti meghatározni azokat a nagy kockázatú területeket, ahol a kormánynak jól kell teljesítenie. Stratégiai folyamatunk kezdetét a kongresszus adja, és végét is a kongresszushoz nyújtjuk be, hiszen egy törvényben öltestet mindet, amit mondunk. A kongresszussal, kongresszusi képviselőkkel és a munkatársaikkal folyamatosan találkozunk és definiáljuk a prioritásos témákat. A második gyakorlat az engagement acceptance gyakorlat, amikor az egyes megkereséssel összefüggő kockázatokat próbáljuk meghatározni, illetve keressük a módját annak, hogyan lehetne ezeket kezelni. Örülünk annak, hogy munkánk igazi eredményre jut. Minden évben ajánlásainkat, felismeréseinket eh, a kongresszus előtt eh, tárjuk elő. Például 2012-ben 600-nál több eh, audit jelentést nyújtottunk be, és több mint 900-szor hívtak meg a kongresszusi bizottságokba. Ezen felül pedig a websájtunkon minden uh, jelentésünk megtalálható, ugye ez a www.gao.gov. A múlt évben összesen 55, egész, 55 millió milliárd dollárt vizsgáltunk meg, 1440 más kedvezményezettet is megvizsgáltunk, a jó eredményünk mögött rejlő e, motor az, hogy e, fókuszáljuk a munkánkat, ajánlásunk 80%-ából valóság válik. A nemzeti audithatóságok fontos szerepet játszanak, hiszen ellátják a döntéshozókat elemzéssel és az ország specifikus problémákkal. Azonban a mai problémák gyakran globális természetűek, és ezért nemzetközi együttműködést tesznek szükségesé. Ezért egyre inkább együttműködünk kollégáinkkal, például az Európai Számvevőszékkel, illetve más nemzeti számvevőszékekkel, és sok kérdésben, mint az éghajlatváltozás vagy az a világ pénzügyi válsága. Itt megfogalmazzuk azokat a kérdéseket és kockázatokat, amelyekkel a kormányok a világon szembenéznek, és ezek egyre komplexebbek, interkonnektív, összekapcsoltak és határon átlépőek. A kormányprogramokat és a határokat is túllépik ezek a problémák, és az kormányok egyre inkább együttműködnek egymással és a magán jogi személyekkel is, annak érdekében, hogy a közpolitikai intézkedéseket alkalmazzák. Tehát a kormányzati és a nem kormányzati ágazat közötti határvonal egyre inkább elmosódik. A döntéshozók az USA-ban, de nyilvánvaló, hogy ez itt is igaz, egyre inkább ki kell, hogy tekintsenek a globális és a, logál, a helyi kockázatokra, a beszállítói um, vertikumra, a nemzetközi összefüggésekre, a közbiztonság megteremtésére, vagy az ellátás biztonságára, hiszen ezek a kérdések mind nemzetközi vetületben jelöl, jelennek meg, és szükségesé teszik az különböző ügynökségek együttműködését. A főtitkár a Európai Parlament 2025-ben szóló jelentésében az Európai Parlament főtitkára négy fő kérdést vetett fel. A multipoláris világot, a multilevel kormányzatot, a sokszintű politika, politizálást és a különböző technológia platformok összekapcsolását. Nyilvánvalóan ismerik ezeket a tényezőket, azonban ez a jelentés ugyanakkor a globalizált világon belüli több szint és több szereplő jelenlétéről szól, a törvényhozás során is, és azt mondja, hogy ez direkt vagy indirekt módon az Európai Parlament helyét és újonnan ki fogja jelölni. Fel kell lépni a gazdasági kormányzás fragmentációja ellen, hiszen ez veszélyezteti, hogy elveszítjük a koherenciát, és az egyes joghatóságok egy mondanak egymásnak. Úgy gondolom, hogy ez nagyon pontosan írja le azokat a kihívásokat, amelyekkel az Egyesült Államok döntéshozói is, is szembenéznek. A teljesítmény alapú audit feladata tehát az, hogy a döntéshozókat elemzésekkel és ellenőrzéssel lássuk el, azért, hogy egy egyre komplexebb, összekapcsolódó világban is ne veszítsék el az áttekintésüket. Erről szeretnék beszélni ma délután. Hiszen az a kérdés, hogyan tudjuk a 21. század kormányzati munkájában és a kormányuk működésében biztosítani az átláthatóságot. Nos, úgy, hogy a különböző kormányzati szintek, ágazatok és politika eszközök működését jobban összekapcsoljuk és átláthatóbbá tesszük. Ezért fontos a teljesítmény alapú audit, hiszen, és ezért lesz a teljesítmény alapú audit a GEO-nál végzett munka legnagyobb része. Nem csak arról van tehát szó, hogy egy programot fel visszagöngyölünk, és az egyes program ráfordításokat összehasonlítjuk az eredményekkel. Nem lesznek olyan auditok is, amelyek az eredményeket vizsgálják meg, és megnézzük, hogy milyen a közkéz, milyen erőfeszítései vezettek ezekhez az eredményekhez. Például hogyha egy speciális képzési programot vizsgálunk meg, jogos kérdés, hogy megkérdezzük, hogy a képzettek közül hány kapott talált munkahelyet. Vagy hogyha feltesszük a kérdést, hogy hogyan sikerült őket integrálni munkaerőpiacra. Mindkét megközelítés fontos információkat biztosít a döntéshozóknak, az is, hogyha azt nézzük meg, hogy mennyire pontosan használtok fel a pénzeket. Nagyon fontos, hogy munkánkat fókuszáljuk, és ez egyébként erről, az erről szóló mondatok szerepelnek abban a dokumentumban, amelyet mindenki megkapott. Nagy kihívásokkal állunk szemben tehát. Nos, ezzel kapcsolatban három kezdeményezést kezdtünk el. A magas kockázatú programot, ez éves párhuzamosságok elkerülését és a fragmentáció elkerülését, valamint az eredmény orientált megközelítés kialakítását. És ezekkel a megközelítésekkel a 21. század kihívásaira keresünk választ röviden el szeretném mondani, hogy melyek ezek a fő kezdeményezések, és elmondom, hogy hogyan segítik ezek a döntéshozatalt. Lássuk először a magas kockázatú programokat. Ebben a programban dokumentáljuk a kihívásokat, amelyekkel egy komplex környezeti, kormányzati környezetben állunk szemben. 1990-ben kezdtük el ezt a programot, és a célja az volt, hogy a sérülékenyebb kormányzati intézkedéseket, amelyeket veszélyeztetett például a visszaélés, vagy a rossz eh, igazgatás ellenőrizzük. Ugyanakkor a felfigyeltünk a, a magas kockázatú projektben arra is, hogy eh, rosszul működtek együtt az egyes szervek, különösen a kiszervezett szolgáltatók. Mára már a 30 megvizsgált eh, területből, amelyet 2013-ban határoztunk meg, ezek közül a legtöbb már most is megfelelő felügyelettel került ellátva. Csak egy példát mondok. Például a szövetségi kormány pénzügyi kitettségét az éghajlatváltozási kockázatok tekintetében magas kockázatnak határoztuk meg, hiszen úgy gondoltuk, hogy a szövetségi kormány túlontúl kitett ezeknek a pénzügyi kockázatoknak. Megállapítottuk, hogy minden kormányzati szerv a saját jogkörében dolgozik, és éppen ezért más-más válaszokat ad az éghajlatváltozás kihívásaira, de úgy gondoltuk, hogy egy átfogó megközelítésre van szükség a szövetségi szinten, amely visszasugározhat a helyi szinten. Második, az átfedések, a párhuzamoságok és a fragmentáció ellen szeretnék fellépni. Három éves jelentést készítettünk a párhuzamosságokról és a fragmentációról, és ezek átfogó jelentést adnak 162 területről és 180 akt beavatkozásról, e programról, és megmutatják, hogy a kongresszus mit tehet annak érdekében, hogy a jogszabályok eh, és a fellépések között ne jöjjenek létre párhuzamoságok. A három jelentés voltak éppen minden jelentős szövetségi intézmény működésére kitér, és eh, egyszerűsítési eh, javaslatokat tartalmaz. Ezen felül a weboldalunkra az Action Tracker-t is föltettük, amelynek segítségével a különböző kormányzati intézkedések eh, teljes történetét elektronikus formában vissza lehet keresni. Meghatároztuk tehát ezeket a területeket 2012-es és 2013-as jelentésünkben, ahol a területek 66%-ára választottunk, és a többére is ajánlást határoztunk meg. A harmadik a kormányzati performancia vagy teljesítmény terület, amelynek célja az, hogy a kormány ügynökségeinek, minisztériumának munkáját segítsük, magas prioritású több eh, minisztériumot vagy ügynökséget érintő területeket határozzunk meg, és segítsük ezzel, mondjuk ide tartoznak az exporttámogatás vagy a fenntarthatóság eh, növeke biztosítása, és segítsünk abban, hogy jobban együttműködjenek a külön egységek eh, a közös cél érdekében. Úgy tűnik tehát, hogy egy koordináltabb megközelítésre segíteni tudjuk a kormány szerveinek működését. A GEO egyik feladat az, hogy rendszeresen számoljon be a különböző intézmények jel előrehaladásáról. Júniusi jelentésünk erről számolt be, és megmutatta, hogy az adminisztráció egyes szervei hogyan teljesítik a rájuk háruló feladatokat. Végezetül azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az elmúlt négy évtizedben a GEO tapasztalata az általános audit folyamatban jelentősen nőtt, és ezzel sikerült az egyre komplexebb kormányzati munkát támogatni, hiszen egyre, egyre nagyobb az interkonnexió, és egyre komplexebb a kormányzati munka, éppen ezért mi megfelelő elemzésekkel, információval és ajánlásokkal látjuk el a politikusokat, a döntéshozókat. az önök megfelelői az USA kongresszusában egyre bonyolultabb kérdésekkel foglalkoznak, mint önök is, és hogyha mi auditoroként segítjük az önök ő általuk meghozandó döntéseket, akkor azt gondolom, hogy helyesen végezzük a munkákat ebben az egyre össze, bonyolultabb világban. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a figyelmüket, és természetesen minden kérdést örömmel megválaszolok. Köszönöm szépen, Mim úr. Az amerikai tapasztalat után meghallgatjuk a francia tapasztalatot Jean-Marie Bertrand ö, részéről, aki a francia számvevőszék főelőadója. Öné a szó. Elnök úr, hölgyeim és uraim, képviselő hölgyek és urak! Mielőtt rátérnék az előadásomra, köszönöm szépen az elnök úrnak, hogy meghívta a francia számvevőszéket, hogy beszámolhasson tapasztalatáról, a teljesítmény auditról. És az európai számvevőszék figyelembe kívánja venni az európai programok tekintetében a tapasztalatunkat. Nagy figyelemmel hallgattam az amerikai GAO beszámolóját, amelyel a francia számvevőszék baráti kapcsolatokat tápol, és mindketten egyébként tagjai vagyunk az Intoszainak. A francia számvevőszék fő, igazgató, fő öm, ö, igazgatója, illetve elnöke, Didier Mizsó úr ö, kért, hogy ö, nevében ö, kérjek elnézést, amiért nem tudott eljönni. Sajnos a francia parlamentnél jelenik meg ma, ö, és nagyon sajnálja, hogy nem tudott eljönni, nagyon szívesen válaszolt volna az önök kérdéseire, ezt nyugodtan elhihetik. Mielőtt rátérnék a teljesítmény auditra, szeretnénk beszámolni, milyen feladatai vannak a francia számvevőszéknek. Egy közigazgatási illetékességgel rendelkező szervről van szó, amely mind a végrehajtó, mind a jogalkotó áktól független. 2001. július 25-én a Francia Alkotmánybíróság döntésében ismét megerősítette a francia számvevőszég programozási szabadságát, amely függetlenségét is garantálja. Három fő elve a függetlenség, a szembesítés és a kollegialitás történelmi feladatai a közigazgatás, az államgazdálkodás ellenőrzése és a közigazgatási számlák ellenőrzése. Tehát széleskörű ellenőrzési hatásköre van, amely a, a teljes államigazgatásra kiterjed. Tehát az államok és az állami szervek, intézmények, társadalombiztosítási szektor ellenőrzése, ez utóbbi volumenét tekintve sok még nagyobb, mint az államigazgatás, kiterjed az állami vállalatok ellenőrzésére, illetve az olyan cégek ellenőrzésére, amelyek állami támogatást kaptak. A területi és regionális számvevő székek függetlenek, tehát itt nem az állami számvevőszéknek van hatásköre, hanem területi szerveknek. Az állami számvevőszék ezen független regionális és területi szervekkel együttesen biztosítja az önkormányzatok pénzügyi ellenőrzését. Egyébként következő hónapban egy átfogó jelentés készül éppen ebben a témában. érdemes emlékeztetni rá, hogy bizonyos magán pénzeket is ellenőrizhet a francia számvevőszék, amelyeket bizonyos szervezetek adományként gyűjtöttek az állampolgároktól, vagy hogyha olyan pénzekről van szó, amelyek adó kedvezményekre jogosítanak fel. A szemvevőszék ellenőrzése két szempontból nyilvánul meg. Az egyik egy szabályszerűségi ellenőrzés. A szemvevőszék a költségvetési és szemviteli műveletek szabályosságát ellenőrzi, és a megfelelő gazdálkodási gyakorlatot ellenőrzi. Hogyha szabálytalanságot állapít meg, akkor saját hatáskörében eljárást indíthat, ami pedig az utalványozókat illeti, maga a bíróság nem vonhatja felelősségre a szabálysértést elkövető utalványozókat, hanem a Költségvetési és Pénzügyi Fegyelmi Bírósághoz fordul, amely egy pénzügyi hatáskörrel rendelkező szerv, pénzbüntetéssel lehet sújtani a szabálytalanságot elkövetett utalványozókat. Ezen kívül a szék teljesítmény auditot és végez. Ez azt jelenti, hogy vizsgálja az igénybe vett eszközök és az elért eredmények közötti kapcsolatot, tehát a hatékonyságot, valamint az elért eredmények és a kitűzött célok közötti kapcsolatot. Ez a hatásosság itt a közpolitikák ellenőrzéséről van szó nagy általánosságban, erről majd még részletesebben szólok. Érdemes az állami pénzügyek helyzetét megnézni, a három nagy szektort, az elemi szektort, a szociális szektort és az önkormányzati szektor, tehát ez a három fő feladata a szemvevőszéknek. Ehhez az utóbbi időben két újabb feladat is járult. Az egyik az állam és a társadalombiztosítás számláinak a tanis, tanúsítása, 2006 óta van ez a feladat, a másik pedig támogatás nyújtása a parlament és a kormány számára, a közpolitika értékelésében ez a feladata 2008 óta áll fenn a számvevőszéknek. E négy feladat ellátásához, tehát az ellenőrzés, a megítélés, a tanúsítás és az értékelés, ehhez 411 alkalmazottja van, ebből 228 bírói beosztásban és 211 adminisztratív munkakörben. Ezek 2012-es számok. Annak érdekében, tehát azért dolgozik, hogy az államgazdálkodás gazdálkodás szabályszerűségét és minőségét biztosítja. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, a döntéshozók figyelmét az esetleges hiányosságokra. Ezért a megállapításait rendszeresen ajánlásokkal kíséri, és rendszeresen leltárt készít arról, hogy mennyire vették figyelembe az ajánlásokat amelyeket az éves jelentéseiben fogalmazott meg. Miután így röviden bemutattam a számvevőszék feladatait, né rátérnék néhány fontos reformra, amely a francia pénzügyekben bekövetkezett 12 évvel ezelőtt, amely lehetővé tette, az államigazgatás, illetve az állami számvitel nagyobb átláthatóságát. És a parlament ellenőrzési hatáskörét is megnövelte. Ez a reform módosította jelentős módon a, a számvevőszék feladatainak ellátását. A francia pénzügyeket 40 éven keresztül az 1959. január 2-ai rendelet szabályozta. Ennek értelmében az állami kiadások fejezetenként és minisztérium, minisztériumonként jelentek meg, ugyanakkor nem volt lehetőség komolyabban elgondolkodni az állami kiadások céljairól, és a hatékonyságot sem lehetett mérni. Az új átfogó törvény, amelyet 2001. augusztus 1-én hoztak nyilvánosságra, és amelynek egyik előterjesztője Didier Mizsó volt, tehát ez az új törvény lehetővé tette a francia költségvetési és számviteli keretek megújítását. 2006 óta az állami költségvetés úgynevezett missziókra és programokra épül. Egy misszió lehet miniszteri vagy miniszterközi, és ide meghatározott közpolitikát szolgáló programok tartoznak. Egy programhoz csoportosulnak az előirányzatok és a megfelelő cselekvések. A, ezeket az előirányzatokat az utolsó euróig igazolni kell, és a megfelelő munkahelyek, ehhez tartozó munkahelyekről szavazás történik, és minisztériumoknak maximált keretszámaik vannak. Az új törvény értelmében célokkal mérjük a közpolitikák teljesítményét, ezekhez konkrét célkitűzések tartoznak, és az eredményeket három kategóriában mérjük, társadalmi-gazdasági hatásosság, a szolgáltatás minősége és hatékonyság, tehát az alkalmazott eszközök optimalizáltsága. Szemszerűsített indikátorokkal mérjük ezeket, és mindegyik cél, indikátorral kísért célról éves teljesítményterv készül, és minden évben szerepel ez a pénzügyi törvénytervezetben, és utána pedig minden évben teljesítményjelentés készül ezeknek a teljesüléséről. Ennek az új átfogó pénzügyi törvénynek további célja, hogy felelőssé tegye a közpénzekért, közpénzek elköltőit. Világosan felsorolja a célokat és méri az eredményeiket, és egy ö, némi döntési szabadságok van a pénzek ö, beosztásában, de a személyi költségek ö, javára nem lehet átcsoportosítani más ö, kategóriák terhére. Az új törvénynek három fő célja van. A közpénzből finanszírozott politikák jobb meghatározása, a köz a döntéshozók felelősségének megerősítése, mozgásterük növelésével és a, az állami gazdálkodás eredményeinek javítása, hatékonysága, hatásosság és a szolgáltatás minőségének növelése. Ezt teljesítményindikátorok bevezetése teszi lehetővé, amelyel mérni lehet az eredményeket. Az új törvény nem csak a költségvetési számvitelt szolgálja, hanem az általános számvitelt, melynek értelmében átfogó és megbízható képet ad a pénzügyi helyzetről. Az új törvény értelmében a számvevőszék feladata a szabályszerűség, az őszintesség és a megbízhatóság vizsgálata az állami számlák tekintetében. A reform során megerősítették a parlament költségvetési hatáskörét is, amelynek érdem, értelmében a szemvevőszék segítségével jobban ö, érvényesítheti ellenőrzési és értékelési feladatát. 2001 óta és a 2005. augusztus másodikai új törvény óta amely a társadalombiztosítást szabályozza, és a 2008. július 23-ai alkotmányi szintű felülvizsgálat óta folyamatosan növekedtek a számvevőszék hatáskörei, és így egyre jobban tudja támogatni a parlamentet és a kormányt a munkájában. A számvevőszék évente hat jelentést készít immár, amely segíti a parlament munkáját. Ebből kettő az állami számlák és a társadalombiztosítási számlák tanítása, tanúsítása. Ennek a tanúsításnak a célja, hogy észszerű biztosítékot adhatjon a számvitel minőségéről, a számlák minőségéről, és biztosíthasson hogy biztosíthassa, hogy megfelelő képet mutatnak ezek a számlák az állam pénzügyi helyzetéről, vagyonáról, adósságairól és kockázatairól. Három további jelentés készül a pénzügy végrehajtásáról. Az egyik jelentés az állam költségvetési gazdálkodásáról és eredményeiről szól. Ebben mintegy 64 elemzést készítünk. Ezeknek a célja, hogy tájékoztassuk a parlamentet a költségvetés végrehajtásának szabályszerűségéről, a teljesítmény alakulásáról és az egyes missziók fenntarthatóságáról. Ugyanis, az áll, állam, ugyanis a parlament az elmúlt évi állami számlákat mindig megvizsgálja. További jelentés készül a társadalombiztosítási finanszírozási törvények végrehajtásáról. Itt szó van a gazdálkodás teljesít, teljesítményéről, és a társadalmi kiadások fenntarthatóságáról. További jelentés készül a úgynevezett hitelkeretek megnyitásáról az állami költségvetés keretében. Ugyanakkor jelentés készül az állami pénzügyekről és kilátásokról, valamint a, ezeknek a helyzetéről és a parlament minden évben a nyár elején vizsgálja meg ezt. Tehát ezek azok az éves jelentések, amelyek minden évben készülnek, és ez lefedi mind a három alszektorát, az államigazgatását. Az éves jelentéseken kívül, és a pénzügyi és társadalmi feladatokon kívül, a parlament további vizsgálatokat kérhet a számvevőszéktől, és 8-12 hónapos határideje van a számvevőszéknek. 2012-ben 15 ilyen vizsgálatot folytatott le, nagyon különböző területeken, például az egyik ilyen az országos film művészeti központ volt, a vasúti központ, stb. A számvevőszék és a parlament két háza szorosan együttműködik, és a parlament tiszteletben tartja a számvevőszék szabadságát a saját vizsgálatainak meghatározásában. Miután a jelentéseket átadták a parlamentnek, a szenvevőszék bírói gyakran ezt bemutatják. 2008-as alkotmányossági felülvizsgálat megerősítette a számvevőszék szerepét, és a francia alkotmányban egy új cikket vezetett be, amelynek az első bekezdése kimondja, hogy az, a számvevőszék támogatja a parlamentet, a kormány ellenőrzésében támogatja a parlamentet és a kormányt a pénzügyi törvények végrehajtásának ellenőrzésében. És mindez az állampolgárok tájékoztatását szolgálja. A francia szenvevőszéknek tehát széles a hatásköre, nem csak támogatja a parlamentet és a kormányt, hanem hozzájárul az állampolgárok tájékoztatásához. Egyébként az állam a közpolitikák értékeléséhez is hozzájárul ilyen módon. Hogyan végzi a számvevőszék a teljesítmény auditokat? Hogyha ö, emlékezünk a négy feladatra, az ellenőrzés, ö, it, megítélés, tanúsítás és értékelés, akkor látjuk, hogy ez a négy ö, elválaszthatatlan egymástól. A teljesítmény audit nem jogi fogalom a francia jogban. Itt arról van szó, hogy az állami pénzek megfelelő elköltésének ellenőrzéséről van szó. Amikor a számvevőszék valamilyen állami szervet vizsgál, akkor a bírók különböző kategóriákat vizsgálnak. A gazdálkodást, a pénzügyi helyzetet, a szervezetet, a kiadási kategóriákat. Az ellenőrzés nem áll meg azonban a szoros értelemben vett gazdálkodásnál, hanem a közpolitikára is kiterjed. A szemvevőszék maga nem dolgoz ki célokat és indikátorokat, hanem a pénzügyi ö, törvényben szereplő indikátorokat tartja szem előtt vagy pedig azokat az indikátorokat, amelyeket, amelyek az állam és a közigazgatási szerv által kötött szerződésben szerepelnek. Természetesen vizsgálat után megállapíthatja, hogy ezek az indikátorok nem a legrelevánsabbak, és javasolhatja, hogy ezeket alakítsák át, illetve fejlesszék. A vizsgálatot ideiglenes megjegyzések követik, utána pedig szembesítésre kerül sor, és végül ajánlások születnek. A szemvevőszék saját kezdeményezésére vagy a parlament kérésére is készíthet értékelést. Itt megvizsgálja a célokat, az adott szakpolitika helyességét, koherenciáját, efi, ö, hatékonyságát, hatásosságát, célszerűségét. Ezeknek az értékeléseknek az a specialitása, hogy a számvevőszék külső szakértőket is igénybe vez, mintavétellel dolgozik, elemzési eszközöket használ, és bevonja az érté, érdekeltek, érdekelteket, akik az adott ö, szakpolitikában érintettek. És figyelembe veszi az ok-okozati összefüggéseket, amelyek az adott politika eredményeit magyarázhatják. Tehát ez a megközelítés transferzális, több tudományágon átívelő, partneri alapú, komparatív megközelítési, meg, megközelítésű. És az értékelés során az kiválasztja a számvevőszék azokat az indikátorokat, sőt alkot ilyen indikátorokat, amelyek a legmegfelelőbbnek tűnnek. Évente 4-5 ilyen értékelést készítünk. 2012-ben a dohányzás elleni harc terén végeztünk ilyen elemzést. Ezeket az értékeléseket a parlament elé tárjuk, valamint az értékelés és ellenőrzési bizottság elé. Összegzésképpen az éves e, jelentéseken kívül, amelyeket bemutattam, a szemvevőszék több formában megjeleníti az ellenőrzései során tett megfigyeléseit. Vannak végleges megfigyelései amelyeket kifejezetten az ellenőrzött szervezetnek címez, és nem hoz nyilvánosságra. Vannak olyan ajánlásai, amelyeket közlemény formájában a kormánynak címez, vagy pedig a parlamentnek, és ezeket két hónapos határidőn belül a minisztérium válaszával, a miniszter válaszával együtt nyilvánosságra hoznak. Ezek általában nyilvánosságra kerülnek. Hasonló az eljárás az állami vállalatok ellenőrzése során, ezeket is a parlament elé tárjuk. És ezen kívül készül egy éves nyilvános jelentés és egy úgynevezett tematikus nyilvános jelentés. Ezekből évente mintegy 15-öt készítünk, ezek a, ezeket a, az államhatalomnak címezzük, de a nagy közönségnek is szánjuk, és bemutatja a szemvevőszék munkáját is. Az elmúlt fél évben a következő témákban készítettünk tematikus jelentést, a munkaerőpiac, az állam területi szerveződése, a tanárok beosztása, a megújuló e, energiák, a Dexia bank megmentése, stb. A szék kompetenciái hatáskörei az elmúlt 15 évben megerősödtek, és a megközelítés tehát az, állam az szakpolitikákra, a közpolitikákra irányul. És 2011-es novemberi jelentésében a bíróság hangsúlyozta, hogy tíz évvel az új átfogó törvény ö, nyilvánosságra hozatala után a bizonyos óckodás után, és bár a hatáskörei megerősödtek, a parlament irányító szerepét élénkebben be lehetne tölteni. A, az államnak címzett ajánlásokon és megfigyeléseken túl feladata a számvevőszéknek, tehát az állampolgár tájékoztatása a közpénz felhasználásáról, hiszen a, az emberi és állampolgári jogok nyilatkozatának 15. Eh, cikke is erről rendelkezik. Köszönöm szépen. Prezidentowi eh, Jean-Marie Bertrand. Teraz... Köszönöm szépen Jean-Marie Bertrand úrnak. Most pedig itt az ideje, hogy kérdéseket tegyünk fel, illetve vitát nyissunk. Tessék. Yes, vous avez le temps pour euh, avoir des écouteurs. Euh, e, Köszönöm szépen, akkor most elsőként a jelentéstevőnek adnám meg a szót, Szkilekekis szúrnak. Utána pedig Báncsiti szúr is szót kért, ő következik majd, és Ayala Szender asszony is szeretne majd felszólalni. És utána Mulder úr. Először is akkor Feodoros Kilekákis következik. Először is Mém úrnak szeretnék kérdést feltenni, mégpedig a magas kockázatú program kapcsán. Nagyon érdekesnek tartom ezt. Az elmúlt két év során megpróbáltam elérni, hogy az Olafban, az Európai Csalás elleni ügynökségben végezzenek vizsgálatokat saját kezdeményezésre a magas kockázatú területeken. Ez a próbálkozásom egyelőre nem mutatott eredményt. Mindenesetre ezért nagyon is érdekel az, amit ön mondott a magas kockázatú területekről, miután ezeket azonosítják, hogyan járnak el? Ez a kérdésem. Köszönöm szépen a kérdést. Nos, a magas kockázatú program a kongresszus frusztráltságából adódott, ugyanis magas szintű menedzsment botrányokra került sor, emellett pedig az ügynökségek láthatóan nem működtek eredményesen, és hát felmerült bennünket a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy évek egész során keresztül ez így zajlik. Ezt követően megnéztük, hogy melyek azok a területek, amelyek nagyobb láthatóságára van szükség, más szóval, melyek azok, amelyeknek a amelyeket az ügynökségeknek tüzetesebben meg kell vizsgálniuk. A kongresszus két éves mandátuma idején tehát ezekre jobban oda kell figyelni. Mielőtt azonosítjuk ezeket a területeket, persze rengeteg auditálási munka előzi meg ezek azonosítását, és mi nagyon szorosan de még mindig függetlenül együtt működünk ügynökségi tisztviselőkkel, és megpróbáljuk közösen meghatározni, hogy milyen konkrét intézkedésekre van szükség, amelyekkel meg tudjuk mondani, ki tudjuk mutatni, hogy mi okozza a magas kockázatú területek ilyen jellegét, mire vezethető az vissza. Sok esetben Például nagyon komplex beszerzési folyamatokra vezethető ez vissza. Minden esetre nagyon szorosan együttműködünk a konkrét okok azonosításában és a foganatosítandó intézkedések azonosításában is. Minden évben egy nagyon hosszú jelentést készítünk erről, azért hosszú, mert 30 ilyen különböző magas, magas kockázatú területet azonosítottunk, az egyes területekre vonatkozó szövegrész azonban csak néhány oldal, és meghatározzuk azt, hogy mit tehetnek maguk az ügynökségek, illetve mi mit tehetünk, a kongresszus mit tehet annak érdekében, hogy ezek a területek lekerüljenek a listáról. Vannak olyan területek, amelyek kezdettől fogva a lista részét képezték, és még mindig dolgozunk rajta, hogy lekerüljenek a listáról. Vannak olyan területek, amelyek már lekerültek, vannak, amelyek felkerültek a listára. Ez a program minden esetre ez idáig nagyon hasznosnak bizonyult a kormány számára. Köszönjük szépen, Bácsi Tiszúr következik. Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy a az Európai Szenvedőszék elnöke Caldeira úr fel fog szólalni, mielőtt én fel tudom majd tenni a kérdésemet, de nem baj, így is megfogalmazhatom azt. Mim úrhoz fordulok. Önök egy konkrét feladatot végeznek, viszont a konklúziójukat nem tudják a kongresszus elé tárni, ugyanis előfordulhat, hogy egyik másik állam nem tudja rendelkezésre bocsátani a szükséges adatokat. Van erre példa? Másodszorban, ha jól értettem, akkor 550 millió dolláros összeget említett. Hogyan működik az önök intézménye? Önök konkrét indikátorok, konkrét jelzőszámokon dolgoznak, és az egyes területekhez hozzárendelt célkitűzések konkrétan hogyan néznek ki. Köszönöm szépen! Ami az első kérdést illeti, az adatokat, ez valóban az egyik legalapvetőbb kihívásunk a teljesítményellenőrzések során. Gyakran a teljesítményellenőrzéseken belül ez viszi el a legtöbb időt, és sokszor nem csak arról van szó, hogy fontos, hogy az államok elegendő és megfelelő információt szolgáltassanak, hanem az ügynökségek esetében fennáll ugyanez. Hozzáférési jogosultságunk van az információhoz, úgyhogy itt nem is annyira arról van szó, hogy az ügynökségek nem vagy csak nagyon lassan szolgáltatnak információt, sokkal inkább arról van szó, és biztos vagyok benne, hogy a kollégáim szintén találkoztak már ezzel a problémával, a kihívás tehát az, hogy az ügynökségek megfelelő teljesítményinformációval rendelkezzenek, és a megfelelő költséginformációk megléte. Sokszor azt látjuk, hogy az ügynökségeknek nehézséget okoz azonosítani a programok költségeit. Nekünk sok esetben át kell, fel, felül kell vizsgálnunk azt, hogy az ügynökségek által szolgáltatott információk megbízhatóak-e. Ez nagyon idő, időigényes munka, és sokszor arra az eredményre jutunk, hogy az információ nem elégséges vagy nem megbízható. Sok ajánlásunk gyakorlatilag arról szól, hogy az ügynökségeknek elmondjuk, hogy jobb minőségű információkra van szükség. Nem csak a mi számunkra, hanem gyakorlatilag az a gond, hogyha nekünk, ellenőröknek nem tudnak megfelelő információkat szolgáltatni, hát akkor hogyan szervezik meg, hogyan menedzselik a saját programjukat, ha nem nincsenek megfelelő információk. Ami a költségvetést illeti, mi a kongresszussal együtt keresztül megyünk a rendes éves eljáráson erre vonatkozólag, mi közvetlenül a kongresszusnak nyújtjuk be a költségvetés tervezetünket, megvan-e az erre megfelelő szabályozott eljárás, születik egy ajánlás a költségvetésre vonatkozóan, utána megtárgyaljuk a kongresszus illetékesével, hogy mennyiben voltunk eredményesek, mit teszünk annak érdekében, hogy a különböző tevékenységeinket költséghatékonyá tegyük. Manapság hatalmas nyomás nehezedik ránk, hogy a tevékenységeink minél költséghatékonyabbak legyenek, és időben elkészüljünk a munkával. Talán ez az egyik legnagyobb kihívás, hanem a legnagyobb kihívás, nevezetesen, hogy időben eljuttassuk az információkat a döntéshozóknak. Nagyon szerencsések vagyunk, ugyanis viszonylag sikeresek vagyunk, ezért nagyon nagy támogatást élvezünk a költségvetés területén, de természetesen fontos, hogy minél jobban végezzük munkánkat. Minden év végén elkészül egy jelentés, mindig évente elkészítünk egy stratégiai jellegű dokumentumot, van egy célkitűzésekről szóló dokumentumunk, és aztán év végén a Költségvetési Bizottságunkkal és a Felügyelő Bizottságunkkal együtt áttekintjük az év elteltével, hogy mire jutottunk. Köszönöm szépen! Ineszene Ayala Sander asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindkét előadónknak szeretném megköszönni, hogy eljöttek, és szeretnék egy-két kérdést is feltenni. Először is a GAO, vagy GAO képviselőjéhez fordulnék. Milyen tapasztalatokat szereztek az egyes mechanizmusok menedzselésében, olyan mechanizmusokra gondolok, amelyek összefüggnek a pénzügyi válsággal és gazdasági válsággal. Tudjuk ugye, hogy bizonyos bankokat újra kellett nacionalizálni. És aztán az ex ante ellenőrzések területén a bankokba befektetett pénzek esetében ex ante vagy csak ex post ellenőrzést végeztek? Ez az első kérdésem. Másodszorban Az önök szervezete csak a közpénzek elköltésével kapcsolatosan végez ellenőrzéseket, vagy magánpénzek esetében is vizsgálódhatnak, mint ahogyan arra utalt például a francia kollégája. Ami a kongresszust illeti, a kérdésem az, hogy egy plenáris jellegű ülésen közlik-e az információkat, vagy az egyes szakbizottságok előtt számolnak be. Aztán, ami a különböző programok költségvetésének ellenőrzését illeti, illetve az USA költségvetésének ellenőrzését és különböző nemzetközi szervezetek költségvetésének ellenőrzését. Milyen nehézségek merülhetnek itt fel, és hogyan zajlik maga az ellenőrzés, valamint hogyan képezik ki az ellenőröket? Van-e egyfajta erre vonatkozó tartó tanulásprogram, vagy hogyan működik? Nem tudom, elnök úr, hogy azonnal felteltem a kérdésemet a másik úrnak is. Köszönöm szépen önnek is a bevezetőt, illetve az előadást. Ismét csak az európai válságról, illetve gazdasági válságról szólnék néhány szót, ehhez kapcsolódik kérdésem. A francia számbevőszékben milyen sűrűséggel vizsgálják a francia költségvetés végrehajtását? Illetve a bankmentő program ellenőrzését hogyan szervezték meg? Önök természetesen állami intézményként működnek, és ennek megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek, de ön elmondta, hogy adott esetben külső szakértőket is bevonnak a munkába, hogyan működik a külső szakértők bevonása, milyen szerződéses alapja van mindennek, hogyan alakul a kapcsolat a külső szakértőkkel. Még egy dolog, egy szemvevőszék hagyományosan ex post működik, a francia szemvevőszék azonban a LOLF szervezet révén, ahogyan ön is elmondta, ex ante is tevékenyé válhat, még pedig a kormány bevonásával, részvételével. Ön elmondta, hogy a tervezési szabadság függetlenséget eredményez, de sok esetben olyan témákról van szó, amelyek közvetlenül összefüggnek a francia polgárok érdekeivel. Ugye nem lehet mindig teljesen elvont témákkal foglalkozni, ez nem is volna észszerű. Tehát a LOLF létrehozásának hátterében egészen pontosan milyen gondolatmenet húzódik meg? Ez volna a kérdésem. Aztán a francia szembevőszék tapasztalataira is kitérnék. Világosá vált a számomra, hogy önök sok-sok dokumentumot készítenek. A kérdésem, hogy mennyiben fér hozzá a nyilvánosság ezen dokumentumokhoz. És még egy kérdés, amely mindkettőjükhöz szól az önök munka munkamódszere mennyiben átlátható. Mindketten kitértek erre, de most időközben megérkedett Káldeira úr is. Szegényt mindig követelésekkel bombázzuk. A kérdésem az volna tehát, hogy hogy is fejezzem ki magam, mondja képviselőasszony. Mi az a pont, ameddig teljesen átlátható az önök ellenőrzési folyamata a jogalkotók és a polgárok számára is. Köszönöm szépen, mondja a következő felszólaló. Megállapították, hogy a hatalmon lévők demokratikus és békés úton váltották le egymást, de legalábbis az elnöki asztalnál változás történt. Kérem a felszólalókat, hogy felszólalási sorban először Mim úr, majd Bertran úr szólaljon fel. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdését. Azt hiszem, hogy megfelelő lista, leírtam ezeket, ha kihagytam valamit nem szándékos. Figyelmeztessenek. Az első kérdés a pénzügyi válság kapcsáni auditokra vonatkozott. Központi szerepet játszunk abban, hogy a kongresszust információkkal lássunk el a krízisről is. Két szempontból. Egyrészt a bailout, vagy a bank megsegítő program, programról ö, 60 naponta beszámoltunk a kongresszusnak arról, tehát, hogy az erre előirányzott alapokat hogyan használták fel. Másrészt a Recovery Act ez egy 870 milliárd dolláros program volt 2009. februárjától, mely a gazdaság fellendítését szolgálta. Itt szintén rendszeresen beszámoltunk a kongresszusnak arról, hogy az államok hogyan használták ezt fel. Aztán minden negyed év után 45 napunk volt arra, hogy a munkaerőpiaci változásokról beszéljünk, a gazdaságélénkítő program segítségével. Tehát három különböző auditot folytattunk le. Ami pedig a nagy pénzügyi reform jogalkotást illeti, ez ugye a Dodd-Frank um, szerzőpárosok vagy benyújtók um, törvényei. Itt um, 40 különböző beszámoló épült be a törvényekbe arról, hogy a rendeletek hogyan valásulnak meg. Uh, hogy időben valósítják-e meg őket, és hajtják-e végre a benne, bennük foglaltakat. A GEO, tehát az én szervezetem, és egy korábbi válaszra válaszolok ezzel, úgy működik, hogy általában két hónapos ciklusokban dolgozunk, azaz általában nem két hónapos ciklusokban dolgoztunk, de a gazdaságélénkítő és pénzügyi válságra adott törvények eh, uszájában vagy folyamányaképpen két hónapos ciklusban dolgoztunk. Ami pedig az ex ante és az ex post vizsgálatokat illeti, a kongresszusi képviselők gyakran megkérik, megkérnek bennünket, hogy eh, nyilvánítsunk véleményt az új törvénytervezetekről, melyeket ők gondoznak. Ha jól értem azonban, ami itt történik, eh, a mi ex-ante tevékenységünk nem ennyire formális, tehát ha egy kongresszusi képviselő hozzánk fordul, és megkéri, hogy korábbi GEO munkátok alapján mondjátok el, hogy jónak látjátok ezt, vagy valami problémát, problémás-e a törvénytervezet egy passzusa. Ám hogyha a jogszabálytervezet, a törvénytervezet valamilyen módon ami mandátumokat is befolyásolja, vagy ezre kiterjed, akkor sokkal határozottabban hang, hallatjuk a hangunkat. Proaktívabbak vagyunk, máskülönben inkább csak a megkeresésekre válaszolunk ebben az exante tevékenység során. Tehát létezik exante tevékenység, exante vizsgálat, de ez nem annyira formális és adhok alapon működik. Ami pedig a közköltségvetés és a magánköltségvetést illeti, közhatalommal rendelkezünk a tekintetben, hogy a szövetségi pénzek felhasználását bárhova nyomon kövessük. Tehát, hogyha a szövetségi pénzt, vagy pedig a szövetségi eh, befolyást is nyomon követhetjük, tehát nem azt vizsgáljuk, azt nem vizsgáljuk meg, hogy a magánpénzt, a tisztán magánpénzt hogyan használják fel. Ez nem a mi jogkörünk. Persze, amikor az állam pénze a volt magán cégekbe áramlik megmentésük érdekében, akkor ezzel mi is jogkört kapunk arra, hogy megvizsgáljuk az állami adóforintok vagy adódollárok felhasználását. Hogyha és bizony gyakran hozzánk fordulnak a kongresszusi képviselők egy kéréssel, hogy vizsgáljunk meg egy eh, programot, de mindig azt kell tisztáznunk, hogy szövetségi pénz szerepel ebben a programban. Egy másik kérdéssel azt mondhatom, hogy minden kongresszusi bizottság és a 160 a, és az ő összes albizottság 70%-a számára készültük jelentéseket, 160-szor szólaltunk fel a különböző bizottságokban. Az én, én általában a kongresszusi képviselőkkel dolgozom, de mondjuk akik szisztematikus pénzügyi ellenőrzéseket vizsgálnak, azok a kongresszus pénzügyi és, és pénzpiac felügyeletet felügyelő szakbizottságával működnek együtt. Az oktatási felelősek az oktatói szakbizottsággal, az oktatási szakbizottsággal. Mondtam már, hogy a szövetségi költséget is minden centjét nyomon követjük, bárhova is, eh, bárhol is használják ezt fel. Mm, így határon túlnyúló módon is, eh, hiszen például fejlesztési programokban elképzelhető, hogy a szövetségi költségvetés eh, forrásai nem a meghatározó források, de ennek ellenére jelen vannak, és ilyen módon vizsgálati jogkörrel, mi több kötelezettséggel rendelkezünk. Az ENSZ főhadiszá vagy központjának átépítését magunk is vizsgáltuk, hiszen itt is amerikai szövetségi pénzeket használtak föl többek között ezen felül szervezetem az ENSZ közgyűlésének a eh, belső audit vagy belső menedzsment eh, kérdéseiben ad tanácsot, illetve készít jelentéseket. Ez egy más tevékenységet, tehát a GIO-nak. E Ami pedig az auditálási normákat, standardokat illeti, 80 órás minimális képzést írunk elő két éves időszakig, heti órákról beszélünk. És hogyha valaki a 80 órát nem teljesíti, akkor nem folytathatja tovább az auditokat, tehát komolyan befektetünk abba, hogy a szakértőink képzése magas szintű legyen, konferenciákra járhassanak, Persze, hogyha kongresszusnak kell tanácsot adnunk, akkor nagyon képzett, jó, kompetens szakértőkkel kell együttműködnünk, erre figyelünk. Végezetül pedig a nyilvánosság és a sajtó képviselőivel nem beszélünk az zajló munkáról, beszélünk arról, hogy mi a cél, a vizsgálat eh, célja, ki bizott meg bennünket, és azt is elmondjuk, hogy véleményünk szerint mikorra sikerül befejezni ezt a vizsgálatot. Tehát elmondjuk, hogy ez a képviselő kért fel a munkára, ezek a munka céljai, és mondjuk 2014 tavaszára fejezzük be a vizsgálatot. Egész egyszerűen, amíg a vizsgálat zajlik, semmi fajta belső információt nem <coughs> szivárogtatunk ki. Ráadásul a kongresszus, illetve a kongresszus képviselője a tulajdonosa kvázi ő dönthet, amikor kész van a jelentés 30 napig arról, hogy sajtótájékoztatót tart-e, vagy hogyan akarja a jelentés nyilvánosság, jelentés tartalmat nyilvánosságra hozni, utána pedig föltesszük a honlapunkra ezt a jelentést, nem rendezünk mi magunk külön sajtótájékoztatót. Végezetül minden munkadokumentumunk és dokumentumunk tükösített dokumentum, tehát az US uh, Government Freedom of Information Act vonatkozik rá, vagy mondjuk úgy a titkosítási jogszabályok, vagy a titkos ügyiratkezelés jogszabályai vonatkoznak rá, és ilyen módon csak azt tekinthet vele, akinek erre jogosítványa van. Úgy gondoljuk, hogy a szervezetünk áttekinthetően kell, hogy működjön, de az áttekinthetőség még természetesen határai vannak. Köszönöm szépen. Ajala, Szender asszony arcát nézve úgy tűnt nekem, hogy igen elégedett a válaszával. Ajala Szender asszony mosolygott, legalábbis innen a pódiumról úgy véltem felfedezni. De néhány kérdésre pedig Bertran úr fog válaszolni, akinek megadom a szót, és jelzem, hogy megérkezett semet a biztos is körünkben, akit szeretettel üdvözlök. Köszönöm szépen, megpróbálok egyformán rövid és meggyőző lenni. Kérdés volt, hogy hogyan lép fel a számvevőszék az európai pénzügyi válság témájában. Az egy, egyik egy globális módszer, évente több ö, átfogó ellenőrzést végzünk az állam pénzügyei tekintetében, például a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban. Júniusban a pénzügyi helyzet ö, ö, állapotáról teszünk jelentést, majd februárban is egy éves jelentés készül, átfogó jelentés. Itt minden pénzügyi ö, jelentőségi dolog terítékre kerül, tehát az állam költségvetése, a felvett hitelek, a nyújtott garanciák. Ez az egyik dolog. A másik az ellenőrzések. A francia jegybank ellenőrzése is ilyen, tehát mi ellenőrizzük a francia jegybankot. Azon kívül erről tű, több speciális jelentést készítettünk. Az 2012-es márciusi jelentés, illetve jogszabály megerősítette a francia számvevőszék közvetlen és közvetett hatáskörét. A májusi és júliusi jelentésünkben számba vesszük ezeket, és a francia parlament létrehozta a pénzügyek magas szintű tanácsát, és ennek az intézménynek a feladata, hogy véleményt formáljon azokról a pénzügyi előrejelzésekről, amelyek alapján a kormány a költségvetését készíti. Tehát a 2014-re a költségvetési döntését a saját előrejelzéseire alapozta, és ezeket véleményezte ez a tanács. A másik, hogy ő, hogyan dolgozunk együtt a szakértőkkel. Egyre többször vonunk be külső szakértőket, egyrészt konkrét témák esetén, külső szakértőket bízunk meg, megbízásos alapon, és bevesszük őket az adott csapatba. Hát a gyakorlat az, hogy az adott kérdéses terület szakértőit bízunk meg, és vitákat folytatunk levelük. Kérdés, hogy ex ante vizsgálatokat végzünk-e? Nem, csak utólagos ex post vizsgálatokat végzünk. Ugyan akkor, ahogy az amerikai kolléga is elmondta, kapcsolatban állunk a parlamenttel, és amikor valamilyen témával foglalkozunk, tehát például valamilyen megbízást kaptunk az illetékes parlamenti bizottságtól, akkor kikérik a véleményünket, hogy mennyire tarthatóak azok a megoldások, amelyeket az adott állami szervek kiválasztották, és hogyan lehet ezeknek a hatékonyságát vagy hatásosságát növelni, és alapvető ö, jelentőségű ajánlásokat teszünk, és hát egész ilyen kis listákat készítünk az ajánlásokból. Negyedik kérdés, hogy a függetlenségünkkel kapcsolatos, és említettem, hogy ez a, a programozás szabadságán alapul, tehát saját magunk döntjük el, hogy mit vizsgálunk, és ezt nem hozzuk nyilvánosságra. Középtávon történik ez, ez azt jelenti, hogy kiválasztunk bizonyos számú stratégiai prioritást, amelyeket a következő években az állami pénzügyek területén vizsgálni kívánunk. Az egyes szektorokban kockázatokat mérünk, tehát kockázatelemzést vélünk, stratégiai gondolkodást végzünk három éves terv keretében, amelyet évente aktualizálunk. A három éves terv keretében, e, illetve ezt lebontjuk egy éves programozásra, minden év végén a decemberben határozzuk meg a következő év programját, és figyelembe vesszük a parlament kéréseit, amelyeket általában ősszel kapunk meg, ezeket megvitatjuk a parlamenttel, illetve a megbízásokat. Ezek általában többé, egyre inkább több éves vizsgálatok mert a vizsgálandó témák olyanok, amelyek nagyon nagy volumenűek, és hosszú időt vesznek igénybe. Kérdeztek az összefoglaló jelentésről is. A 2008-as alkotmányi felülvizsgálat értelmében összegzést adunk közre a jelentéseinkről. Ezeket az internetes honlapokon hozzuk nyilvánosságra. Először a vizsgált szervezettel közöljük ezeket, majd pedig két hónapon belül feltesszük az internetre egy úgynevezett kommuniké formájában, amely elmagyarázza a tevékenység lényegét. Ezen kívül vannak tematikus jelentések ezzel kapcsolatban, sajtótájékoztatásokat szervezünk. Minden egyes ilyen tematikus jelentést a sajtótájékoztató kísér, valamint egy 10-15 oldalas szintézis, magyarázat, és ez megjelenik a sajtóban egyre inkább. Kérdeztek a transzparenciáról. Ha jól értettem, az ellenőrzések átláthatósága érdekelte önt. Az függetlenség, a kollegialitás és a szembesítés a három fő elvünk. Mit jelentenek ezek a kollegialitás? az azt jelenti, hogy nem hierarchikus szervezet vagyunk, minden jelentésünk kollegiális alapon születik, tehát a bírók, az elnökség megszavazza azt. A szembesítés a másik elvünk, ez azt jelenti, hogy mindig van egy ideiglenes, megfigyelési jellegű jelentés, ezt közöljük az ellenőrzött szervvel, amely reagál, és a reakció figyelembe véve hozzuk meg a végleges, készítjük el a végleges jelentést tehát az érintett vizsgált szervezetek válaszait is mindig nyilvánosságra hozzuk, tehát a nyilvánosságra hozott jelentés két részből áll, a mi végleges jelentésünkből, és az érintett szervezetek, minisztériumok, stb. válaszából. Azt hiszem, hogy ez biztosítja leginkább az átláthatóságunkat. Bertrand. Nagyon szépen köszönjük. Ján Mulder, a következő felszólalónk Ján, parancsolj, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Egész egyszerű kérdésem van. Minden évben a szakbizottságunkban az egyik fénypont a számbevőszék eldökének Keldeira úrnak a beszámolója a számbevőszék éves jelentéséről, pontosabban arról, hogy a bizottság jól végezte a költségvetés végrehajtását, ez ugye röviden a DAS, amelynek pozitív vagy negatív. 19 éven keresztül a negatív van ítélte meg a bizottság végrehaj... általi végrehajtást, mégpedig azért, mert kétszázalékos hibahatár a megengedhető határ a költségvetésben. A kérdésem egészen egyszerű. Tegyük fel, hogy a kétszázalékos küszöb böt az Egyesült Államok költségvetésére alkalmazzák, Vajon pozitív lenne -e a végítélet? És pozitív lenne a megítélés Franciaországban? Thank you very much. Köszönjük szépen a kérdést. Grászla asszony is szeretne ehhez kapcsolódóan mondani valamit, ha nem bánja Mulder képviselő? Parancsolj, Inge. Németül beszélek. Az egyik munkatársam, egy amerikai munkatársam egy 10%-os hibaarányt talált eredményképpen, amikor egy kicsit kutakodni kezdett. Ez valóban így van? 10%-os a arány önöknél? Köszönöm szépen. Ha nem bánják, egy kicsit változtatok most itt a módszereken, hiszen Mém úr mindent megtesz, hogy minél több információt megosszon velünk. Szerintem jó lesz, hogyha még egy kérdést begyűjtünk az alelnökünktől, Lion úrtól, és utána következnek majd a válaszok. alelnöki úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Christopher Mimhez a következő kérdést intézném. Ami a szövetségi kiadásokat illeti, a jóléti kiadásokat, egészségügyi kiadásokat és oktatási kiadásokat, ezek nagy részét maguk az államok költik el, és nem a szövetségi kormány. Az én kérdésem, és ez összefügg a hiba arányjal szintén, amikor önök auditálnak, akkor önök a szövetségi államoktól mindenféle információt begyűjthetnek? És vajon eljárhatnak-e velük szemben, avagy tehetnek-e lépéseket a teljesítmény javítására, és mi júliusban azt láttuk, amikor az USA-ban jártunk, azt tapasztaltuk, hogy néhány szövetségi állam nem hajlandó végrehajtani az Obamacare programot, noha ez egy szövetségi program, és elvileg végre kellene hajtaniuk. Ebben az esetben tehát önök mit tesznek? Ugyanis nálunk hasonló a helyzet, a különböző nemzetállami kormányok kompetenciájába tartozik a hibaarány, nekik kell a programokat végrehajtani, tehát Kérem, magyarázz el, hogy önök hogyan kezelik ezt a helyzetet az USA-ban. Köszönöm. Azt hiszem, most már minden kérdést begyűjtöttünk. Akkor Mém úr, öni a szó. Kérem, ne feledje, még Kaldeira is, Semeta urak is beszélni fognak. Adjon nekik lehetőséget arra, hogy ők is kifejtsék véleményüket. Rövid leszek. Hátulról indítok az utolsó kérdéssel. Tehát a mi ajánlásaink a kongresszusnak nem kényszeríthetők ki, reménykedünk abban, hogy ennek megfelelően cselekednek, de nem kényszeríthetünk senkit semmire. Ami a 10%-os hibarányt illeti, azt hiszem az USA-ban Vannak olyan programok, amelyek megközelítik a 10%-os hibarányt, ez kapcsolódik az eredeti kérdéshez is. Vannak bizonyos kötelező jellegű követelmények, amelyek megkövetelik a 2,5%-os küszöböt a 10 millió dollár feletti összegek esetében. 2014-től a 2014-es pénzügyi évvel kezdő, kezdődően, tehát az idén októbertől kezdve 1,5 százalékos lesz az arány, bármi, ami 10 százalékos, az nem szabályszerű. Gyakorlatilag nem a mi szervezetünk határozza meg a hibaarányt, hanem a különböző ügynökségeken köz, ö, belüli ö, auditálók dolga ez. Köszönöm szépen. Elégedettek a kérdezők a válaszsal. Igen. Szkilekakis úr, a jelentéstevőnk. Mi az átlagos hiba arány a szövetségi kormány esetében? Erre vonatkozó adataim nincsenek, Szívesen írásban majd továbbítom ezt az adatot. A különböző programokkal és finanszírozási mechanizmusokkal kapcsolatosan eh, általában eseti alapon nézzük meg a hibaarányt. Az egyik legfőbb egészségügyi programunk esetében például 8,5%-os a hiba, hiba arány, ami körülbelül évi 30 milliárd euró, ö, dollárt tesz ki. Nyilvánvalóan nagyon nehéz a pénzt visszaszerezni, ha egyszer már kifizettük. Éppen ezért világos, hogy az ellenőrzés szigorúbb legyen, mielőtt kifizetjük a pénzt, hogy így biztosítsuk, hogy megfelelően költjük el a közpénzeket, tehát az elmúlt években főleg erre figyeltünk oda. Köszönöm szépen. A szabályoknak megfelelően most Viktor Caldeira és következik valamint a biztos úr, Semeta úr, Caldeira úr, ő tartja meg először az előadásunkat, rendben lesz így. Tehát először is a szenvedő szék előadását hallhatjuk. Elnök úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt alelnök úr, tisztelt jelentéstevő, tisztelt biztos úr, tisztelt előadók, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Úgy tűnik, itt főként az számvevőszékről esik szó. Éppen ezért nagyon fontos számomra, hogy a számvevőszék maga is szólhasson itt a szakbizottság előtt ez alkalommal. Arra kértek engem, hogy a megfelelési pénzügyi audit versus teljesítményellenőrzés témáról beszéljek az Európai Számvevőszék szemszögéből. Amikor felkészültem erre a meghallgatásra, akkor emlékeztem arra, illetve eszembe jutott, hogy nem régiben volt egy hasonló meghallgatás, ahol Levi professzor úr az előadását a következő kérdéssel zárta, mi a fontosabb? A megfelelés, az a szabályszerűség, vagy pedig a teljesítmény? Én úgy gondolom, hogy ez a kérdés felvetés nem helyes. Nem arról van szó, hogy választanunk kellene a kettő között, a szabályszerűség és a teljesítmény között. Én úgy gondolom, az Európai Szembevőszék szemszögéből, hogy mindkettőre szükség van, mégpedig több okból kifolyólag is így van. Először is van mindennek egy jogi indoka, a szerződés világosan kimondja, hogy a számvevőszéknek meg kell vizsgálnia, hogy minden bevétel befolyta, és hogy minden kiadás hatékony pénzgazdálkodás elveinek megfelelően történt, és szabályszerűen és jogszerűen történt. Ez a mi mandátumunk. Az Európai Unió költségvetésének végrehajtásáról szóló költségvetési rendelet pedig azt mondja, hogy a hatékony pénzgazdálkodás azt jelenti, hogy a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség elveit alkalmazzuk. A szembevőszék mandátuma tükrözi az Európai Bizottság felelősségét a költségvetés végrehajtásában. A a szerződés megköveteli, hogy az Európai Unió költségvetését a hatékony pénzgazdálkodás elvének megfelelően hajtsák végre, és a megfelelő Európai Uniós jogi eszközökkel. Annak érdekében, hogy ez lehetséges legyen, az Európai Bizottságnak számlákat kell vezetnie, amelyből, amelyekből világosan kiderül, hogy az erőforrásokat hogyan teremtették elő és hogyan költötték el, és a Lisszaboni szerződés óta egy értékelő jelentést is készítenie kell az elért eredményekről. E fölött, emellett a számvevőszék pedig éves is külön jelentéseket készít, ezek kiegészítő és független információforrásként szolgálnak az Európai Parlament számára, amelynek meg kell adnia a mentesítést. Maga a szembefűszék dönti el, hogy hogyan tesz eleget ellenőrzés és jelentéstételi kötelezettségének, alkalmazva az intézményi függetlenség elvét. Ezzel eljutok a második okhoz, amelyből kifolyólag nem szabad különbséget tennünk, vagy szigorúan meghúzunk a határt a szabályszerűség és a teljesítmény alapú ellenőrzés között. Maga az Európai Szemvevőszék vagy a GAO az Egyesült Államokban legfelsőbb számbevőként működnek, legfelsőbb, legfelsőbb számbevő intézmények. Ez azt jelenti, hogy különböző eh, nemzetközi normáknak eleget kell tennünk. Van egy norma keret, amely a működésünket meghatározza. Ez a keret háromféle ellenőrzést vagy auditálást azonosít, pénzügyi auditálás, megfelelési auditálás és teljesítményellenőrzés, vagy teljesítmény alapú auditálás. Vilá, röviden kitérik, hogy melyik micsoda. A pénzügyi auditálás a megbízhatóságra tér ki, a megbízhatósági vagy megfelelési audit a szabályok betartására irányul, a teljesítmény alapú pedig az eredményességet és a hatékonyságot vizsgálja. A kollégák már beszéltek ez utóbbi vetületeiről, de úgy gondolom fontos kiemelni, hogy a pénzügyi megfelelési auditálást végrehajthatjuk külön, vagy pedig a másik kettővel együtt. Ami a szerződés rendelkezéseit illeti, ebből a szembevőszék azt olvassa ki, hogy egy kombinált tehát ezek együttes alkalmazását megvalósító megközelítés a leghasznosabb. A számvevőszék teljesítmény ellenőrzése során ön kritériumokat is alkalmazunk, amelyek egyébként vizsgálják a szabályszerűséget is. Így tehát elméletileg, elméleti szemszögből nem szabad túl világos vagy egyértelmű határt vonnunk ezen három auditálási lehetőség között. Ezek eszközök, amelyeket együtt alkalmazhatunk. Emellett a gyakorlati szempontból sem érdemes ezeket nagyon elkülöníteni, ugyanis a megfelelési és teljesítmény vetület nagyon szorosan összefüggnek egymással. Így tehát a mi auditálásunk, ellenőrzésünk és a mi jelentéstételünk is megpróbálja ezt a tényt tükrözni. Így például a számbevőszék ellenőrzései azt mutatják, hogy sok esetben a hibákra ott kerül sor, ahol szuboptimálisan használták fel a pénzt, vagy nem érték el a kitűzött célt. Sok esetben olyan projektekre is derül, ahol nem volt jogszerű a kifizetés. Emellett a számvevőszék, a saját DASZ munkájának az eredményeit tovább felhasználja, és megpróbálja feltenni, hogy melyek azok a területek, ahol a teljesítmény kockán foroghat, emellett pedig teljesítmény ellenőrzéseket is végzünk, amelyek a külön jelentéseinkben szerepelnek, és feltárnak olyan eseteket, amelyeknek kihatásuk lehet a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre. Így tehát a teljesítmény ellenőrzések a külön jelentésekben megfogalmazott ajánlások számára képeznek alapot, és segítik a jogalkotói munkát is. És ezzel eljutottam az utolsó indokhoz, amiért nem szabad nagyon elkülönítenünk ezeket a különböző auditálási formákat, ez pedig a közértek. Azért nem különítjük el ezeket szorosan egymástól, mert gyakorlatilag ez hozzájárul ahhoz, hogy megfelelően el tudjuk végezni a különböző teljesítményellenőrzéseket és a DAST, és ezáltal tudjuk biztosítani a közpénzek megfelelő elköltését. A 2013-17-es időszakra vonatkozó stratégiai célkitízésünk az, hogy minél nagyobb mértékben hozzá tudjunk járul, járulni az EU-ban elköltött közpénzekkel kapcsolatos elszámoltathatóságot. A mi prioritásunk az, hogy ezt a célt elérjük, ezért ez azt jelenti, hogy egy kiegyensúlyozott jelentés portfólióra és vélemény portfólióra van szükség, és ezáltal próbálunk eleget tenni az érdekelt körök, illetve érintett felek szükségleteinek, mindenek előtt a parlamentre gondolok itt, és az önök által képviselt polgárokra. A polgároknak joguk van tudni, hogy a, pénz, a közpénzeket megfelelően költötték el, mire költötték őket el, és hogy körültekintően költötték el azt. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan kell menedzselni és ellenőrizni a pénzek elköltését, biztosítani kell, hogy a számlák megbízhatóak legyenek, betartassanak a megfelelő szabályok, és hogy megszülessenek a kívánt eredmények, és elérjük a kívánt célokat. Ami az EU számlákat illeti, a szembevőszék arra jutott, hogy azok megbízhatóak immáron néhány éve, és úgy gondoljuk, hogy a számbevőszék dasz szal kapcsolatos munkája hozzájárult ehhez az eredményhez. Ami a szabályszerűséget illeti, egy kicsit vegyes a kép. Annak ellenére, hogy nagy előrelépés történt a belső auditban az elmúlt években, a szenvedőszék továbbra is számos irreguláris, vagy nem szabályszerű kifizetést talált. 2011-ben a szemvőszék által becsült hibaarány 3,9% volt. Ami a költségvetésen belül elért célokat illeti, nagyon nehéz, vagy gyakorlatilag lehetetlen egy általános képet kialakítani. Az értékelő jelentés, illetve az első kettő értékelő jelentés kimutatta, hogy egyelőre ez a jelentés még nem tud hatékony eszközként működni. Az Európai Unió pénzügyi menedzsmentjének és ellenőrzésének az állapotát visszavezethetjük azokra a fejleményekre, amelyek a bizottság legutóbbi adminisztratív reformjával jártak együtt. Az Európai Bizottság saját belső menedzsmentjét és ellenőrzési rendszerét meg, elkezdte megreformálni, és ezt követően létrehozott egy integrált belső ellenőrzési keretet. A szembevőszék által készített DAS és a teljesítmény alapú ellenőrzési munkánk segített bennünket abban, hogy ehhez hozzájáruljunk. Az Európai Bizottság ez ideig mindenek előtt a kifizetések szabályszerűségére figyelt. A célja az volt, hogy a szabálytalanul történt kifizetéseket az európai költségvetésen belül 2% alá csökkentse, ugyanis a számbevőszék is ezt a hibarányt alkalmazza a DAS-ban. Ahogy a Mulder úr mondta, ez a varázsszám, és az, a szembevőszék, ez is elhangzott, folyamatosan e küszöb fölöttinek talált az a hiba arányt a költségvetésen belül, de azért javulást láthatunk 2006 óta. 2006-ban több mint 7%-os volt a hiba arány, 2011-ben pedig 3,9%-os. Nyilván vannak ingadozások, de azok technikai okokkal is magyarázhatóak, erről most nem fogok beszélni, nem térek ki rá, talán majd novemberben. Ahogyan önök is tudják, a számbevőszék elmondta, több ízben is, hogy egy bizonyos ponttól kezdve a megnövekedett ellenőrzésekkel járó költség nagyobb lesz, mint amennyi előnnyel jár a csökkentett hibaarány. Éppen ezért az Európai Unióban a jogalkotókat megpróbáltuk arra is ösztönözni, hogy a különböző kiadási mechanizmusokat alakítsák át. Tehát a szembevőszék úgy véli, hogy az európai költségvetést sokkal inkább az eredményekre kell kihegyezni. A következő pénzügyi keretre való felkészülésében a szembevőszék hangsúlyozta azonban azt is, hogy az új eredményességre való összpontosítás nem áshatja alá a kiadások szabályszerűségét, ezért 2010 elején a szék felhívta az Európai Bizottságot, hogy az elkövetkezendő időszakban a kiadások minőségét javítsa. A szék úgy gondolja, hogy a megfelelő pénzgazdálkodás tiszteletben tartja a szabályokat, és eredményeket is fel tud mutatni. Éppen ezért a megfelelés, a szabályszerűség és az eredményesség ugyanannak az érennek a két oldala. Mindennek eh, nagyon fontos következményei vannak a külső auditra, a belső auditra és a politikai döntéshozatalra is. Az eredményességre való összpontosításnak négy elemben kell tükröződnie, menedzsment eh, szerepek és eh, a felelősségi körök, ezeket világosan meg kell határozni, aztán célkitűzések, ezeket világosan, mérhető módon kell meghatározni, aztán a kifizetési feltételek, a harmadik, a negyedik pedig az eredményekre vonatkozó jelentéstétel és az ellenőrzési eljárások. Ezeket is egyszerűen világosan kell kialakítani. Ha ezeket a célkitűzéseket sikerül megvalósítani, akkor azt hiszem nagy változás következne be. Nem csak a láncolat végén található szereplők érhetnek el javulást, tehát nem csak maguk az ellenőrök, hanem a jogalkotók is, így tehát a parlament, hogyha megfogalmazzák világosan, hogy mit szeretnének elérni. Az új programozási időszak lehetőséget nyújt arra, hogy előrelépjünk, javítsuk az elszámoltathatóságot. A 2013 utáni programokra és projektekre vonatkozó javaslatok már sok olyan elemet tartalmaznak, amelyek az eredményekre való jobb odafigyelést lehetővé teszik, Semeta úr is beszélni fog erről, úgy vélem. A mezőgazdaság, a kohézió területén tett főbb javaslatokkal kapcsolatosan már megfogalmaztuk véleményünket, és a parlament fel is használta ezeket a dokumentumokat. Ahogyan tudják, a szembevőszék azonban úgy véli, hogy sok lehetőséget már elszalasztottunk a múltban. Legalábbis a jogalkotói piramis legfőbb szintjén ez biztosan megtörtént, a célok világos megfogalmazása, a programok egyszerűsítése, a monitoring és ellenőrzési mechanizmusok jobb kialakítása és a belső kontroll, illetve ellenőrző mechanizmusok teljesítményorientáltságának növelése. Úgy gondoljuk, hogy a jogalkotói hierarchia alján már látható változás, és a programok és mechanizmusok végrehajtásában is mutatkozik ilyen. Az új pénzügyi keret esetében az EU-s finanszírozás pályázati alapú lesz. A szendevőszék úgy gondolja, hogy az EU-s költségeket, illetve pénzgazdálkodást úgy lehet a legjobban javítani, hogyha a kritériumokat, az eredmények, a kritériumokat és a finanszírozást az eredményességhez kötjük. Tehát a kifizetések az eredmények felmutatásával történnek meg. Skilakakis úr beszélt például egy kikötő példájáról, például az EU-s finanszírozást vagy kifizetést az adott kikötő eredményes működéséhez kellene kötni. Hogyha ez megtörténne, akkor még kevésbé tudnánk különbséget tenni, vagy határvonalat húzni a szabályszerűség és az eredményesség között. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, mi úgy gondoljuk a szembevőszék részéről, hogy a pénzügyi szabályszerűségre összpontosító és az eredményorientált ellenőrzés mind-mind eszközök az eszköztárunkban, alkalmaznunk kell őket, és mindkettőre szükség van arra, hogy ellenőrizzük, hogy az EU-s közpénzeket megfelelően költjük-e el. Ez azt jelenti, hogy a szembevőszéknek együtt kell működni a parlamenttel, olyan jelentéseket kell készítenünk és olyan ellenőrzéseket végezzünk, amelyek segítenek a parlamentnek a munkában. Reméljük, hogy a parlament pedig a maga részéről optimális módon hasznosítja a számbevőszék által készített dokumentumokat nagyon nagy auditálási változásokra kell számítani, például úgy finanszírozási eszközök alkalmazása fog bekövetkezni a közeljövőben. Így tehát ennek megfelelően mi a parlamentnek olyan dokumentumokat kívánunk a rendelkezésére bocsátani, amelyek segítik felmérni. Segítik a parlamentet abban, hogy felmérje, mennyiben volt szabályszerű és eredményorientált a pénzek elköltése. Ugyanakkor sok minden függ a belső kontrollmechanizmus, vagy auditálási mechanizmus fejlődésétől, alakulásától is. Úgy gondoljuk, hogy még mindig nem épült fel teljesen az egész rendszer, amelyet a költségvetési rendelet erőirányoz, hogyha például az Európai Bizottság a hibaértékkel kapcsolatos adatait javítaná, akkor ez nagy mértékben segíteni a dasz kapcsolatos munkáját a szembebőszéknek. Hogyha a megfelelő információk, mint építő kockák rendelkezésre állnak, akkor ezáltal eredményorientáltabb bá válhat a munka. Emellett úgy gondoljuk, hogy az integrált belső audit keret lehetőséget biztosít az Európai Számvevőszék számára, hogy együttműködjön a nemzeti számvevőszékekkel is, illetve szorosabbra fűzze a kapcsolatokat. Nagy mértékben dolgozunk ezen a lehetőségen, és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a partnerintézményekkel. Úgy gondoljuk, ez az együttműködés elengedhetetlen ahhoz, hogy szembenézzünk a jövő kihívásaival. Az európai szemeszteren belül Például az egységes felügyeleti mechanizmus példája annak, hogy hogyan lehet az együttműködés révén, az európai szintű és a nemzeti szintű intézmények együttműködése révén javítani az Európai Unió működését a polgárok javára. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, úgy gondolom mindenképpen fontos a jobb elszámoltathatóság, a polgárok szemszögéből az ő bizalmuk megerősítése érdekében. A számbevőszék a jövőben is a lehetőségeihez mérten a legjobban, legjobban kívánja folytatni a munkáját. Tisztában vagyunk a nehézségekkel, mindenképpen azonban mm, elvégezzük a parlament számára szükséges munkát a magunk részéről. Köszönöm. Köszönjük szépen, elnök úr! Meghallott, meghallgattuk a számbevőszék álláspontját, véleményét. a teljesítményorientáció. A teljesítmény és a megfelelés. Csak hogy kiemeljek egy-két szavat, szót, a megfelelésnek teljes prioritást kell adni. Ezek voltak az előadás kulcsszavai, de hallgassuk most meg a bizottság véleményét, szemet a biztos önéje szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Alelnök úr, elnök úr, Hölgyeim és Uraim! Arra kértek meg, hogy az eredmények és az eredményindikátorok felhasználásáról beszéljék. Az Európai Bizottság általi felhasználásról beszéljék, és mint elhangzott, a teljesítmény alapú auditálás egyre nagyobb jelentőséggel bír az elmúlt években, és a számvevőszék elnökének felszólalásában is ezt hallhattuk ki. Ezt üdvözli a bizottság, hiszen ennek következtében értékeny információt kapunk a programjaink és egyéb tevékenységünk végrehajtásáról, illetve javaslatokat kapunk arra, hogy hogyan lehet ezeket javítani. Éppen ezért nagyra értékelem, hogy ezt a kérdést napirendre tűzték, és különböző szempontból vizsgálják meg a mai meghallgatásom. A performance audit, vagy a teljesítmény alapú audit eh, jelentősége egyre fontosabb, hiszen a jogi keretek és a kiadási programok eredményorientáltak, és nem az input-output vezérli őket a kifizetési programok eredményeinek vizsgálatát átláthatóvá kell tenni, és a szakpolitikai célok eléréséhez kell hozzárendelni. Ezen felül a kiadási programok mérhető eredményekkel kell, hogy járjanak, úgy, hogy a hatásukat rendszeresen lehessen elemzést tárgyává tenni. A bizottság javaslatai a következő programidőszakra világos javaslatokat tartalmaznak, ezen eredményorientált megközelítésről a pénzügyi és gazdasági válság, Mindenkit minnyájunktól azt várja el, hogy egy olyan megközelítést alkalmazzunk, amely a közfinanszírozás konszolidációjára épül ezen nehéz időszakban a 2014-2020-as MFF stabil keretet alkot, és alapot alkot az új beruházásokra, a növekedésre és a foglalkoztatásra. Ugyanakkor a megfelelő prioritásokra kell koncentrálni, úgy, hogy a maximális eredményeket érjük el. A bizottság egy sor konkrét javaslatot és iránymutatást terjesztett elő, melyekkel biztosítani szándékozzuk, hogy a kiadások minőségét növeljük. Két példát említek. Egyrészt a programok hatája, hatáját és célját szorosan hozzárendeljük az Európa 2020-as stratégiához. Ahogyan korábban említettem, fontos, hogy kiadás és prioritásainkat az összpolitikai céljainkhoz rendeljük. A mezőgazdaság kizöldítésének eh, kizöldítés az egyik példája, vagy a strukturális alapok jobb felhasználása a másik. Másodszorban a strukturális finanszírozásnak figyelembe kell vennie makrogazdasági prioritásokat és az ebből eredő prioritásokat. Biztosítani kell, hogy eh, a beáramló tőkével a hiányosságokat ki tudjuk küszöbölni, melyeket az bizottság ország jelentéseiben találhatunk, és melyről a tan- melyre a tanás is rábólint. A bizottság javaslatait kidolgozta az új MFF um, alatti programokat kidolgozta úgy, hogy uh, erősebb teljesítmény keretbe rendeli ezeket, és jobban fókuszálja őket, és hatékonyabb a szándékozza tenni őket. Ennek érdekében az új performance framework, vagy teljesítményi keret három fontos elemet tartalmaz. Egyrészt meghatározza azokat a fő célokat, amelyeket el kell érni az EU 2020-as célokhoz rendelve. Másodszorban indikátorokat tartalmaz, és um, kidobol, kidomborítja az EU hozzáadott értéket, a hatékonyságot, um, valamint a gazdaságra és a társadalomra ki gyakorolt hatását. Harmadsorban az új teljesítménykeret, vagy performance framework megfelelő monitorozás és értékelési keretet is teremt. Ez lehetővé teszi majd, hogy megfelelő időben be lehessen számolni az eredményekről, és így az auditorok is megfelelőbb és jobb audit kritériumokkal tudják ezen programok eredményét mérni. Lássuk a strukturális és beruházási alapot a 2014-2020-as időszakban példaként. Mit érhetünk el? Mit vizsgálhatunk meg? Egyrészt a kiadási programok és a szakpolitikai prioritásokat közelítettük egymáshoz a strukturális alamokat arra használjuk fel, hogy a intelligens, fenntartható és integratív növekedés céljait szolgálják. Másodszorban új közös stratégiai kerete áll fel, melyben öt új strukturális alap működik majd, és ez támogatja majd az aktuális programozást, és biztosítja az egyes célok elérése között a konzisztenciát. Harmadsorban egy, az átfogó performancia keret célja az lesz, hogy prioritásokat és indikátorokat határozzunk meg, ezekhez minőségi és mennyiségi szempontokat rendelve, és így olyan pénzügyi indikátorokat is meghatározzunk, amelyekkel a teljesítményt lehet mérni, illetve kimondott teljesítményindikátorokat kell bevezetni. Végezetül pedig a rendszer monitorozást is felépítjük, és így az egyes programokat a programozási időszakban, valamint a programozási időszak után hatékonyságú tekintetében is ellenőrizni lehet. Hasonló megközelítést alkalmaztunk a közös agrárpolitika reformja keretében. Engedjék meg, hogy egy másik hogy a teljesítmény keret másik szempontjából a beszámolásról beszéljek, a 318-as cikk alapján nyugvó értékelési jelentés a Lisszaboni szerződés alapján jött létre. 2010 óta a bizottság ezen és cikkre alapozza a beszámolóját. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal és az Európai Számbevőszékkel szorosan együttműködve az Európai Bizottság azon dolgozik, hogy ezt a beszámolót tovább javítsa az új performance framework, vagy teljesítési keret megfelelőbb eszközöket biztosít a mentesítési hatóságnak a mentesítés elvégzése érdekében. A performancia tervezését egy akciótervben vagy végrehajtási tervben tervezzük meg, ezt először 2019-ben határoztuk meg ennek. Ez azt, tervezi, azt irányozza elő, hogy a bizottság stratégiai program ciklusát az értékelési jelentésben jobban meg lehet jelenteni, jeleníteni. Hiszen indikátorokat, mérföldköveket és célokat emelünk be a programba, és ezek megjelennek a bizottság igazgatási tervében, vagy menedzsment tervében, és ezekről részletesen beszámolunk éves tevékenységi jelentésünkben. Végső lépésként az egész performanciát, teljesítményt elemzi majd az Evaluation Report, vagy az értékelési jelentés. Ez pedig minden kiadási programot és a releváns dátokat konzisztens és komprehenzív átfogó módon mutatja majd be. De további javításokat, módosításokat tervezünk, Például egy teljes monitoring evaluációs beszámolói keretet készítünk elő a következő MFF végéig. Ez a keret egyrészt a kulcs, a programok kulcs céljainak áttekintését adja, másrészt a fő indikátorokról és monitoring megállapodásokról szól, valamint az értékelések timingjáról és tartalmáról az intelligens szabályozási napirend keretén belül a bizottság új értékelési iránymutatásokat is kiad az új performancia keret vagy teljesítési kereten belül. Hölgyeim és uraim, ebből a rövid összefoglalóból láthatták, hogy a bizottság már specifikus kezdeményezéseket ragadott meg annak érdekében, hogy programjaink teljesítményét jobban tudjuk mérni meghatároztuk a jelenleg zajló programok számára az indikátorokat, mutatószámokat, és az elkövetkező pénzügyi időszak számára is ilyen mutatószámokat dolgozunk ki. Készen állunk arra, hogy ezen teljesítményorientált megközelítést alkalmazzuk tevékenységünkre. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Itt az ideje a kérdéseinknek, reakcióinknak, válaszainknak de először pipel úr kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A számbevőszék elnökének, valamint a biztos úrnak az előadása nagyon nagy benyomást tett rám, sokat hallhattunk a jövőbeni fejleményekről is, és látható, hogy megvan a szándék, hogy az európai közpénzek elköltésének átláthatósága és ellenőrzése növekedjen. Én egy helyütt nagyon nagy veszélyt látok az Európai Unió fejlődésére vonatkozóan, vagy jövőjére vonatkozóan, hogyha tényleg úgy járunk el, ahogyan azt Semet a biztos úr az imént vázolta. egy tagállam soha nem merészelné úgy ellenőrizni, azt szerint ellenőrizni a közpénzek elköltését, hogy azok hozzájárultak-e a munkahelyteremtéshez, az innovációhoz, sőt, még számszerűen is megnevezné, hogy ezzel és ezzel a pénzzel, ilyen-olyan mutatókkal mérve ehhez meg ehhez vezetett ezeknek a pénzeknek az elköltése. Németországban, Franciaországban ez katasztrófát okozna. Ilyen politikai ígéreteket soha nem lehetne betartani egyik tagállamban sem. Nem akarom azt mondani, hogy rossz megközelítés jelzőszámokról, mutatókról beszélni, és azokhoz mérni a teljesítményt és az eredményességet, de kérném, hogy olyan dolgokra összpontosítsunk, amelyek az európai kompetenciát képeznek, és európai hozzáadott értéket teremtenek. Az ön példájára térnék vissza, elhangzott az infrastruktúrák példája, illetve az innovációk száma egy adott vállalaton belül. Ez jól mérhető, számszerűen megnevezhető, de ha megnézzük az mutatók listáját, azon mutatókét, amelyeket, meglistáját, listáját Andor biztos úr állította össze, spontánul a következők jutnak eszembe. Csökkent, avagy növekedett-e a hajléktalanok száma? Hogyha csökkent, akkor eredményt értünk el közpénzek elköltésével. A három év alatti gyermekek száma a nap közékben. Andor biztos ezt is mutatóként javasolja, minél kevesebb három év alatti gyermek található a napközikben, annál jobban használták fel a pénzeket. Az elképzelése szerint ezen mérnénk a eredményességet Európában. Aztán a felsőoktatás végzettséggel, felsőfokú végzettséggel rendelkező, illetve érettségét szerző fiatalok száma is, mint mutatno, mutató. Minél több fiatal érettségizett le, annál eredményesebb a pénzek elköltése. Hát ezt nem hiszem el. Németországban például a szakképesítéssel rendelkezők számával gond, van gond, nem az érettségizők számával. De például mutatóként szerepel Andor úr listáján az is, hogy hányan járnak színházba vagy moziba. Szeretném megóvni a bizottságot és mindannyiunkat is attól, hogy ilyen mutatókkal akarjuk mérni az európai sikereket. 99,9%-ban ezek a feladatok a tagállamok kompetenciájába tartoznak, ez klasszikusan a szubszidiaritás esete. Ezek a dolgok sok esetben megvalósulnának európai pénzek elköltése nélkül is. Éppen ezért tartok tőle, hogy különösen a szociális területen, és ezt a jelentésemben meg is fogom fogalmazni, rossz úton haladunk. Rossz úton járunk. Egyfajta tervgazdaság felé haladunk, úgy gondoljuk, hogy európai pénzekkel célokat fogalmazhatunk meg, és aztán majd öt év múlva azon méretünk meg, hogy hány gyermeket, gyermeknek sikerült helyet biztosítani európai pénzek elköltésével a napközikben. Ha úgy gondoljuk, hogy ezzel tudjuk mérni az eredményességünket és a sikerünket, akkor nagyon nagy kudarcnak nézünk elébe, mert azzal a néhány milliárd euróval, itt európai szinten, ugye ennyink van, nem tudunk ilyen eredményeket elérni. És mind Caldera urat és Semeta urat kérném, hogy foglalkozzanak ezzel a problematikával. Mi kértük, hogy legyenek mutatók az eredményesség mérésére, eredetileg ezt nem is tartom rossz elgondolásnak, de hogy például az infrastruktúrában ez egy jó megközelítés, de hogy a szociális területen az európai sikereket ilyen mutatókkal mérjük, ezt alapvetően rossz megközelítésnek tartom. Nagyon szépen köszönjük, ha nem bánják, akkor először csokorba gyűjtjük a kérdéseket, és véleményeket, és utána következnek majd a válaszok. Zigmentes bácsit hisz a következő felszólalunk. És utána majd Skilakakis úr következik, és Jean-Pierre Odé. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a biztos úrnak valamint a számvevőszék elnökének, hogy ilyen világos javaslatokat fogalmaztak meg. A mai vita során meghallgathattuk a több más országok tapasztalatait is, ugyanakkor nem tudunk választ találni mégsem arra a kérdésre, hogy hogyan használjuk fel hatékonyan a közpénzeket. A legelején elhangzott egy jól ismert mondat. A polgároknak tudniuk kell, hogy milyen hatékonyan és mire költik el a pénz, pénzeket. Ugyanakkor a másik kolléga arról szólt, hogy ha túl sok mutatót alkalmazunk, akkor egyfajta tervgazdaság felé haladunk adott esetben. Gyakorlatilag két rossz közül kell választanunk. Tudható-e, vagy tudni akarjuk-e, hogy hogy költik el a pénzeket, vagy továbbra is azt akarjuk hangoztatni, hogy EU pénzekkel megoldjuk a problémákat, de hát az élet nem ilyen egyszerű, éppen ezért nehéz megalapozottan bizonyítani, hogy az EU pénzeket helyesen költjük el. Úgy gondolom, EU-s szinten nincs is annyi pénz, hogy az összes tagállam problémáit orvosoljuk. Litvániában például a litván költségvetés elköltése nem eredményes, mert túl sok célkitűzést fogalmazzunk meg Litvániában, és ehhez nincsenek meg az eszközeink. Egyébként másodszorban nem tudom, hogy világos mutatók és világos célok megfogalmazása nélkül, és világos mérési módszer nélkül hogyan tudnánk megállapítani, hogy hatékonyan történt a pénzek elköltése. Volt egy nagyon egyszerű energiahatékonysági program például, a számbevőszék ezt megvizsgálta, sok pénzt költöttünk el erre a tagállamokban, voltak hatékony projektek, és vannak aztán olyan projektek is, ahol 400 év alatt térülne meg az elköltött pénz. És sok esetben nem is kaptunk adatokat a tagállamoktól. A biztos úr csodálatos víziója, hogy majd egyszer mindent mérni tudunk, számomra nem realisztikus, és én hajlandó vagyok javaslatot is tenni, mivel az Európai Bizottság reformokra törekszik, és a célokra vonatkozóan javaslatokat készül tenni, például az energetikában, a közlekedés területén, az ener- a, a, és megy, a szociális területen. A számvevőszék a nemzeti számvevőszékekkel együttműködve értékelhetné, hogy ezek a célkitűzések lehetővé teszik-e a pénzek elköltése hatékonyságának mérését. Más szóval, az Európai Bizottságnak meg kellene fogalmazni az elérendő célokat, a számbevőszéknek pedig mielőtt a költségvetést elfogadjuk, értékelnie kell ezeket a célkitűzéseket, és így a jövőben elkerülhetne, elkerülhető lenne az a probléma, hogy órákon keresztül vitatkozunk a végrehajtásról, és aztán megállapítjuk, hogy a tagállamok nem szolgáltatták a szükséges avalatokat, és nem tudunk kit felelőssé tenni a nem megfelelően elköltött forrásokért. Ez most többé-kevésbé monológ volt, amit előadtam, de szeretem volna megfo- fogalmazni a javaslataimat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne bizonyos dolgokat megfelelően értékelni. Köszönjük szépen, Skilakaki szúr következik. Parancsoljon. Uh, first I would like to thank both the President of the Court and the Commissioner for their presentations. Köszönöm, szeretnék köszönetet mondani a szemvevőszék elnökének és a biztos úrnak, és lenne egy kérdésem és egy megjegyzésem. A kérdést a szemvevőszék elnökének szánom. Arról van a magas kockázatú területekről van szó. Láttuk, hogy az Egyesült Államokban létezik egy stratégia annak megalapítására, hogy melyek a magas kockázatú területek, amelyek további figyelmet igényelnek, amelyet akár a számvevőszéknek, akár más szerveknek kell végrehajtaniuk. És az önök gyakár, gyakorlatában, amikor igyekeznek megállapítani ezeket a magas kockázati területeket, ez ugye, jelent, ugye jelentősen javítaná azt a tevékenységünket. Tehát hogyan oldják ezt meg? A másik a kérdés, hogy a dolgok mérése katasztrófához vezetne. Természetesen, hogyha olyan célokat tűzünk ki, amelyek elérhetetlenek, és aztán elkezdjük mérni, az valóban katasztrófa lenne, de a jelenlegi munkanélküliségi mutató Európában már most katasztrófa, és egyes országokban elképesztő katasztrófa hogyha a homokba dugjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy ez nemzeti szuverenitáshoz tartozik, és semmi dolgunk, nem avatkozhatunk be a nemzeti szuverenitásba, akkor azt mondhatom, hogy nem ez a követendő út. A nemzeti szuverenitásra senki sem fog versenyképes Európát építeni, és már most nagyon-nagyon fontos elmozdulások vannak a nemzeti szuverenitástól a fiskális környezetben. Hogy lehetséges kezelni ezt az elmozdulást a nemzeti szuverenitástól a fiskális környezetben, amikor szövetségi szinten meg feladjuk a ne nemzeti szuverenitást, de ugyanakkor ezt nem hatékonyan használjuk ki. Ez az úgynevezett szövetségi szintű pénz, ez egy fiskális uniót eredményezhet. Az Egyesült Államokban ez a szövetségi pénz teljesen más szinten jelenik meg, mint itt Európában. Most pedig azt mondjuk, hogy nem akarjuk mérni. Ez nagy problémát fog okozni az európai versenyképességre nézve a jövőben. Hiszen, hogyha még csak meg sem merjük mérni, akkor hogyan lehetünk versenyképesek? Csak emlékeztetnék arra, amivel a 2000-es évek elején próbálkoztunk, hogy mi legyünk a legversenyképesebb, leginnovatívabb ö, térség a világon, de semmilyen mérést, mérőeszközt nem ha határoztunk meg, hogy az elért eredményeket mivel mérhetjük, de azt kijelenthetjük, hogy nem lettünk a legversenyképesebb gazdaság a világon. Köszönöm szépen! Köszönöm. Jean-Dier Odé következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadóknak is, Bertra úrnak, Mim úrnak, a szenvevőszék elnökének, biztos úrnak az előadásokat. Néhány hónappal a parlamenti választások előtt egy dolog aggaszt engem, a helyi képviselőkkel, a parlamenti képviselőkkel, a kormány tagokkal beszélek, és arról vitázom, hogy elé eleget gondolkodtunk-e, hogy hatékonyan, hatásosan mérjük a közpénzek elmi elköltését. Itt az Európai Parlamentben vagyunk, ugyanis az egyes országokban megvannak a nemzeti számvevőszékek, megvannak a regionális számvevőszékek. Az embernek az a benyomása, hogy a három fók, a nemzeti, az uniós és a régiós szint ö, valahogy nem jelenik meg sehol ez, ö, egy egységes vízió, amely ezt a három szintet átfogja. És ez a benyomás alakulhat ki, hogy ö, kontrollálatlan módon pazarolják a pénzt párhuzamosságokkal, átfedésekkel kérdésem, hogy most, hogy tényleg annyira kevés a közpénz, nem lehetne takarékoskodni ezzel a három szinttel, úgy, hogy összevonjuk ezeket a dolgokat. Nem mondom, hogy ö, akár meg is érintsük a tagállamok ö, szuverenitását, hiszen ma erről szó sem lehet, de hadd, mondjuk, hadd mondjak egy példát a hetedik keretprogrammal kapcsolatban mondtuk, hogy vannak olyan programok, amelyeket 15 különböző program keretében finanszíroz az Európai Unió. A bolygón rengeteg helyen vannak olyan épületek, ahol jelen van a külügyi szolgálat, az unió delegációja, nagykövetségek, és egy közös fénymásolójuk sincs. A, költség, a védelmi költségvetés a nemzeti költségvetésekben jelenik meg. Ugyanakkor nincs olyan hadseregünk, amely képes lenne megvédeni az európai területet. Nem lenne érdemes összesíteni ezeket a kiadásokat, a fejlesztési kiadások rátérve az egyes nemzeteknek megvan a fejlesztési költségvetése, a, amely a világ különböző területeire irányul. Az Európai Uniónak is megvan a saját költségvetése. Nem lehetne ezeket egyesíteni, anélkül, hogy ö, csorbítanánk a nemzeti szuverenitást, ismétlem. Tehát ezt a három szintet valahogy összevonni, unió, tagállam és regionális szintet, és a három végrehajtó ágat, a kormány, az Európai Bizottság és a regionális végrehajtó szervek, az auditálást a nemzeti és az európai székek végeznék, egy jelentés készülhetne, amely az Európai Unió minden ö, hivatalos nyelvén megjelenne, és a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament ezt megvizsgálná, és válaszolhatnánk a kérdésre, hogy valóban hatékony és hatásos módon értékeljük-e az európai projekteket, programokat, de nem csak a limuzin régió, hanem ö, programjait, hanem az egész európai térség programjait, hiszen most, hogy olyan kevés a közpénz, és közös a sorsunk, érdemes lenne egy kicsit szorosabban e együttműködni. A vita tárgya, téma ugye a szabályszerűségi ellenőrzés és a teljesítmény ellenőrzés, de azért mégis ezekre a kérdésekre is érdemesnek tartottam kitérni. Köszönöm szépen Odé úrnak. Úgy látom, hogy más nem kér szót. Akkor még körülbelül fél óránk van a mai ülésből. Caldera elnök úr, Semeta biztos úr, ebben a sorrendben hadd kérjem önöket, hogy osszák meg velünk a véleményüket, válaszoljanak kérdésekre, vagy reagáljanak az elhangzott hozzászólásokra a kollégák részéről. A Kaldera úr, tessék! The questions uh, we, we, and comments that... Köszönöm elnök úr, köszönöm a képviselőknek a kérdéseit, megjegyzéseiket. Piper úr, Piper képviselő, ha jól értettem, arra kérdezett rám, hogy mennyiben érvényesül a szubszidiaritás elve? márpedig ha az Európai Unió megegyezik a költségvetésében, a pénzügyi keretben és a különböző szakpolitikákban, melyeket az európai költségvetésből finanszíroznak majd, akkor azt az elvet kell, az az elv kell, hogy vezessen bennünket, hogy hozzáadott értékkel kell, hogy járjon ez a program. Persze, meg kell határozni, melyek a prioritások, melyek a szakpolitikák, melyek a célok, és hogy mi pedig az megfelelő indikátorokkal meg tudjuk mondani, hogy meg tudjuk ítélni, hogy hogyan teljesített a program, és mennyiben felel meg a program a kitűzött céloknak. Ezért úgy gondolom, hogy az európai pénzeszközök hatékony felhasználását az alapján kell mérni, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács milyen célokat tűzött ki maga elé, és milyen eszközökkel próbálja célokat szolgálni. Ezek, ezen programok, eszközök sikerét tudjuk mi mérni. City Csúr pedig, ha jól értettem, ugyanilyen irányba kérdezett. Hogyha az Európai Unió költségvetéséből finanszírozunk szakpolitikai intézkedéseket, akkor egy európai szintű áttekintésre van szükségünk, mondta kérdező. Igen, a strukturális, a kohéziós politikai eszközöket megvizsgálva a társfinanszírozási kulcselem. Azaz nem csak az Európai Unió költségvetéséből, hanem a nemzeti költségvetésekből finanszírozzák ezeket a projekteket, a több éves pénzügyi keret szellemében és az itt kitűzött célok alapján. A performancia indikátorok, vagy a teljesítmény alapú mutatók olyan eszközök, amelyeket legelőször is a programok igazgatói, menedzserei hasz kell, hogy használjanak, hogy a programokat alakítsák, változtassák, és persze az auditorok, a számvevők ezután további értékeket, értékekkel járulhatnak hozzá a program megítéléséhez. A Persze, hogyha van a programnak egy eleme, amelyre nem terjedtek ki az indikátorok, akkor a számbevőszék sem tud tenni semmit. Az a fontos tehát, hogy úgy tekintsünk erre, ezekre a lehetőségekre, ezekre a mutatókra, indikátorokra, melyeknek célja, hogy jobban használjuk fel az Európai Unió költségvetését, és nagyobb hasznára váljon ez a kedvezményezetteknek, akkor helyesen látjuk az indikátorok szerepét. És még egyszer mondom, hogy így tudjuk biztosítani, hogy a céloknak legjobban megfeleljenek a programok, és persze a tagállamok is a szubszidiaritás szellemében a legjobban szolgálják a program céljainak megvalósulását, és hogy az európai hozzáadott t érték megvalósuljon az európai költségvetés egy rész támogatásával. Hiszen a nemzeti programok a nemzeti mutatószámokkal is ellátják, és ezeket nemzeti költségvetési forrásokból finanszírozzák. Nem kérdőjelezem meg, hogy a szakpolitikai célokkal legjobbak-e vagy sem, ezekről a parlament és a tanács kell, hogy döntsön. De a ránk vonatkozó kérdés az, hogy hogyan tudjuk önöket a legjobban segíteni. Nos, úgy, hogy megkérdezzük, hogy mérhető, világos, átlátható és nyomon követhetőek-e az indikátorok, a végrehajtásból származó visszacsatolott információkat a program igazgatásában használják-e, figyelembe veszik-e. Ezek azok a szempontok, amelyeket már a program kezdetétől kezdve vizsgálhatunk. aki szúr egy konkrét kérdést tett fel nekem. Nos, a 2010-es előadásomban a nagy kockázatú, magas kockázatokról beszéltünk, és felhívtuk a parlament, a bizottság és a tanás figyelmét azokra egyszerű kérdésekre, amelyek feltűntek a horizontunkon, és amelyekre az új pénzügyi keret nem adott teljes egészében választ. Azaz, nagyon nagy kockázat, hogyha túl komplikáljuk a programokat. és a kockázatokat a jogalkotó tudja legjobban kiküszöbölni. Azaz tehát ez a fő üzenetem a jogalkotónak önöknek, hogy ne bonyolítsák túl a programokat, hiszen hogyha túl bonyolítják a programokat, akkor megnő annak a veszélye, hogy szabálytalan kifizetések történnek, hogy a belső ellenőrzési rendszerek eh, bonyolultak lesznek másodszorban határozzanak meg világos felelősségi szinteket. Ugye ez a három szint működik, az EU, a nemzeti, majd a regionális, illetve helyi szint. Nagyon sok szint működik, tehát és itt világos felelősségi köröket kell meghatározni, és meg kell határozni azt is, hogy ki miért felel a program végrehajtása során. Ha nincsenek érthető és világos célok, amelyek mindenki számára, akik részt vesznek a programban érthetőek, akkor felmerül annak a veszélye, hogy nem megfelelő válaszokat adunk. A változás időpontjában e, vetettük fel ezeket a felvetéseinket 2009-ben, amikor felállt az új bizottság és az új parlament. Úgy gondoltuk, hogy ez a megfelelő időpont, hogy ezeket a kérdéseket felvetsük felhívjuk a döntéshozók, a politikai döntéshozók figyelmét a túl bonyolításban rend, rejlő magas kockázatokra. Most pedig egy úgynevezett landscape review-t végzünk, egy mindenre kiterjedő, átfogó, panorámikus, körképszerű um, felmérést végzünk. A 2014-től kezdődik az új programozási időszak, ennek az előestéjét éljük meg, kvázi jövő évben új parlamentet választanak a választók, aztán az ősszel feláll az új bizottság is, ezért úgy gondoljuk, hogy eljött annak a pillanata, hogy az új parlament és bizottság tagjait felhívjuk arra, hogy az új pénzügyi menedzsmentben milyen kockázatok rejlenek. Igyekszünk mindenki figyelmét felhívni erre, és persze kinyilvánítjuk béli hajlandóságunkat, hogy közös erőfeszítéssel kiküszöböljük a kockázatokat. Végezetül pedig, elnézést, hogy ilyen hosszan húztam, hosszan magyaráztam, hosszan mondtam, azzal fejezem tehát be, hogy Odi képviselő úrral már korábban is eszmét cseréltünk, vitáztunk ezekről a kérdésekről, és az a terület, amelyről beszélt, a kutatás területe folyton napirenden van. Éppen ma az Önök Szakbizottsága hetedik kutatási keresztprogramról cserélt eszmét. Mi úgy gondoljuk, hogy a nemzeti audit hatóságokkal való együttműködés nem csak ezen a területen, tehát a kutatás területén, hanem más területen is járható út, mi több járandó út is. Az európai szemeszter amely gazdasági koordinációról szól, amely feltételezi, hogy a tagállamok, a tanács és a bizottság javaslatait figyelembe veszik. Nos, ezekkel ajánlások végrehajtását a bizottságnak kell nyomon követni, de itt mi együttműködhetünk a nemzeti audíthatóságokkal is. Köszönöm szépen, elnök úr, remélem sikerült megválaszolnom a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kell szabadkoznia. Nagyon szívesen meghallgatjuk bármikor, egyrészt intellektuális, élvezet, másrészt pedig csak is javunkra válhat. Semet a biztos úr, öni Köszönöm szépen. Megpróbálok röviden fogalmazni, és megpróbálom megválaszolni felvetett kérdéseket. Először is azt gondolom, hogy három képviselő, Skilakakis, Piper és Balcsitis képviselők hasonló kérdéseket tettek fel a teljesítmény alapú mutatókra vonatkozóan. És Kelderre, úrral ellentétben én nem látok nagy ellentmondást az önök megjegyzéseiben. Ugyanis először is sok más jogalkotótól eltérően Európai Unióban létezik egy regionális struktúra, ahol igenis van jogalkotási munka, és számos jogszabály, legyen szó a kapról, a kohéziós politikáról, vagy egyéb más területekről, a költségünk, illetve a költekezésünk jogszabályokra alapul, és korábbi több éves pénzügyi kerettel összehasonlítva a következő több éves pénzügyi keret sokkal világosabb célkitűzéseket tartalmaz a programokra vonatkozóan. Sőt, még kulcsfontosságú teljesítmény mérő mutatókat is tartalmaznak. A társjogalkotók feladata megállapodni abban, hogy hogyan is nézzenek ki a célkitűzések, illetve egyetértenek-e a bizottság által javasolt célkitűzésekkel és a kulcsfontosságú teljesítménymérő mutatókkal, amelyekkel kapcsolatosan később aztán a szembevőszék is közé teszi véleményét. Felméri tehát, hogy a kulcsfontosságú teljesítménymérő mutatók szerint elértük-e célkitűzéseket, avagy sem. Szükség van azonban időközi benchmarkokra is, hogy a végén ne egy olyan helyzet alakuljon ki, amikor a pénzügyi időszak végén hirtelen rádöbbenünk, hogy a kohéziós kulcsfontosságú mutató szerint nem tudjuk elérni hirtelenjében a célt, miközben a pénz nagy részét egyszerűen már elköltöttük, és immáron nem tettünk semmit a helyzet javulása érdekében. Ez az oka annak, hogy időközi mutatókra is szükség van, amelyek segítenek bennünket abban, hogy végül a kulcsfontosságú teljesítménymérő mutatók szerint elérjük céljú, céljainkat, mely utóbbiakban megállapodnak, mint ahogyan mondtam, a társjogalkotók. Persze az is fontos, hogy a mutatók révén ne avatkozzunk be túlzottan a különböző programokba, és Fontos, hogy a stratégiai tervezés során realisztikus számú mutatót határozzunk meg, és a mutatókat az elérendő célhez igazi, célhoz igazítsuk hozzá. Néhány nagyon konkrét mutató elhangzott, ezek a szociális politika területére tartoznak, de természetesen nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy itt vannak a szociális alapok, amelyek pénzét szintén az elérendő célkitűzéseknek megfelelően kell elkölteni, amely célkitűzésekben a társjogalkotók állapodnak meg. Ami a konkrét mutatókat illeti, mondhatnánk persze azt, hogy egyik másik mutató nem oly megfelelő, egyértelműen releváns mutatókra van szükség. És természetesen egyetértek önnel abban, hogy nem lehet minden problémát minden társadalmi problémát megoldani európai pénzekkel, hiszen valóban európai szintű erőforrásaink korlátozottak, és persze egyértelmű, hogy maguk a nemzetállamok sokkal több pénzt költenek a szociális programokra, mint az Európai Unió egésze. Úgyhogy nyilvánvalóan az elköltendő összeghez mérten kell meghatározni a mutatókat és az elérendő célkitűzésekhez mérten. A szociálpolitika területén persze az EU-s pénzek egyfajta lendületet adhatnak a tagállami cselekvésnek. Erre elegendő az EU-s szintű összeg, amely nagyon korlátozott mértékben áll csak rendelkezésre, ez egyértelmű. Ezzel talán megválaszoltam Bácsi Tiszúr kérdését. A mi célunk gyakorlatilag az, hogy a stratégiai tervezés körforgásának minden elemét összekössük, hogy a jogalkotás területén tehát meghatározzuk éves célok és éves mutatók szintjén az elérendő eredményt, használandó mutatókat, és aztán az éves tevékenységi jelentésünkben szerepeltetjük ezeket, illetve eredménytáblák révén kimutatjuk az eredményeket. És az értékelő jelentések persze a mutatók ezen láncolatára épülnek. A következő tervezési időszakban az értékelő jelentés minden bizonyal sokkal jobb minőségű lesz, mint a korábbi volt, és hát persze tevőlegesen fejlődünk, levonjuk a tanulságot a korábbi hibákból, Például a 2012-es jelentésünk is már sokkal jobb, mint a 2011-es volt, tehát folyamatosan dolgozunk a jelentések minőségén. Az a kapcsolatosan, amit Odi úr mondott, a kiadások potenciális megkettőzéséről, megduplázásáról, ami szabályaink szerint ez nem engedhető meg, és persze, amikor ez mégis megtörténik, az nyilvánvalóan nem hatékony kiadásnak minősül. Így például, hogyha a hetes tudományos keretprogramban, kutatási keretprogramban előfordul ilyesmi, akkor azt nem hatékony pénzfelhasználásnak minősítjük. Más területeken, mint amilyen a külügyi szolgálat, vagy a védelem, ezeket ön is említette, én is úgy gondolom, hogy a védelmi politika területén sokkal többet tehetnénk. Az életékes biztos különböző javaslatokat tett, ezen a téren és a tanács meg is fogja tárgyalni ezeket a javaslatokat decemberben. De ez egyben politikai kérdés is. De természetesen a legjobb ellenőrzés a különböző területeken Elvégezhető ugyan a védelem területén, a külpolitika területén, és így tovább, de egy másik kérdés az, hogy a tagállamok szuverenitásukat feladva mennyire hajlandóak összefogni egymással. És sokszor az a tapasztalat, hogy nem igazán nagy a hajlandóság az összefogás és a szuverenitás feladására. De azt hiszem, a védelem területén EU-s szinten sokkal többet tehetnénk, és a bizottság dolgozik is ezen a témán. Ezzel azt hiszem, megválaszoltam a kérdéseket, és természetesen szívesen válaszolok a kiegészítő kérdésekre. Köszönjük szépen a biztos úrnak. Azt hiszem, Senki nem kér szót, úgy tűnik meggyőzte a képviselőket. A jelentéstevő, jelentéstevőnket, Skilakakis urat szeretném megkérdezni, hogy szeretne szólni, még van néhány percünk. Okay, then we will be able to end this. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy befejezhetjük ezt a meghallgatást, ami nagyon-nagyon hasznos volt, úgyhogy jó munkát végeztünk a mai délutánon. Hadd fejezzem be azzal, hogy tanultunk arról valamit, hogy mások hogyan cselekednek, például az Egyesült Államokban, és mi most kezdjük ezt a teljesítmény ellenőrzést, a teljesítmény orientált munkát. Az Egyesült Államokban már régóta ö, történik ez, és ez összefügg az elköltött pénzekkel is. Mi a GDP-nk 1%-ánál kevesebbet költünk el EU pénz formájában, az Egyesült Államokban pedig nem is tudom, legalább 15-ször ekkora összegről van szó. Nyilvánvaló, tehát, hogy sokkal előrébb tartanak, a szövetségi szintű költések vizsgálatában. Vissza fogok majd még térni a magas kockázati területek kérdésére, hiszen nem pontosan úgy képzelem a magas kockázati területeket, ahogy Caldera úr említette, hanem bizonyos költekezési területekre gondolok, akár területi, akár program szinten meghatározott, amelyek több problémát jelenthetnek. Véleményem szerint nehéz meggyőzni az európai állampolgárokat arról, hogy több pénzt költsenek EU szinten, mert fenntartásaik vannak a mi költekezésünkkel kapcsolatban a tagállamok több pénzt adnak az EU részének a EU szinten. Más országok azonban, amelyek részt vesznek a munkánkban, kevés, vannak egyes tagok kevésbé exportorientáltak, mint mások. És ők nem tudják teljes mértékben kiaknázni az egységes piacot ők is máshogy szeretnék elkölteni az EU pénzeket. Hiszen a következő 7 éves időszakban nagyon-nagyon nagy verseny folyik ezekért a pénzekért, sokan szeretnék elkölteni. és a tevékenységünket a dolgok mérésére kell alapozni. Soha nem tudjuk megmondani, hogy hogyan költöttünk el valamit, ha csak megfelelőképpen nem mérjük azt, amit tettünk. Véleményem szerint ez a kiindulási pontja kell, hogy legyen a teljesítmény indikátoroknak. Muszáj megmérni a dolgokat. És hadd forduljak Piper úrhoz, aki fenntartásait fogalmazta meg, azokat a dolgokat kell mérnünk, amelyek közvetlenül összefüggnek azzal, amit elköltött, elköltöttünk. Nem szabad olyasmit mérni, amely szinte semmilyen kapcsolatban nem áll a költésekkel, vagy ez a kapcsolat felfejthetetlen. Ugyanis, ha ezt tesszük, akkor valóban ö, értelmét veszti maga a mérés. Úgyhogy én amellett érvelnék, hogy a performancia standardjeink közé ne vegyünk be olyan dolgokat vagy embereket, akik nem függnek össze közvetetten a tevékenység céljával. Ugyanakkor sokféle mérést el lehet végezni, hogyha ezeket kizárjuk, a közvetlen méréseket. A nemzeti százalékokat is fi figyelembe vehetjük, ez mérhető ez közel áll ahhoz, a, amit, amire törekszünk. Próba szerencse alapján, alapján kell haladnunk, ezt tartom a helyes megközelítésnek. És a szemvevőszék nagyon sokat tud segíteni ebben. Támogatnám, hogy a speciális jelentést a lehető legnagyobb nyilvánosságban hozzuk, tegyük közzé, és ezt a kiváló munkát szeretnénk felhasználni ahhoz, hogy a minél jobban költsük el más emberek pénzét. Köszönöm szépen előadó, az előadónak, nagyon pozitívnak találom a megjegyzéseket. Mielőtt lezárom az ülést, ennek a bizottságnak a veterányai között Jan, Jean-Pierre és én magam számára is. Ez már a tizedik egymást követő év ebben a bizottságban, és ez az első alkalom, hogy a üzenetet kapok az Európai Szá Szemvevőszék elnökétől, mely szerint minden legyen teljesítmény alapú. A bizottság feladata a célok megfelelő végrehajtása, a megfelelő sztenderdek tiszteletben tartásával. A válasz, amit Semeta úrtól kaptunk, az is különbözik a szokásos választól, amelyet ilyen megközelítésre a bizottság szokott adni. Ma Két nagyon fontos, független intézmény beszámolóját hallhattuk, amelyeknek a tevékenysége egy irányba tar tart. Van, amikor felszólításokat kapunk, az az elvárás, hogy minden ö, fillért ellenőrizünk, de senki nem kérdezi meg, hogy és ez mibe fog kerülni. Tehát a me megközelítés szelektivitáson kell, hogy alapuljon, és tájékoztatást követelnek, de nem mindegy, hogy ez az információ milyen, ez a tájékoztatás milyen. Számos kérdés elhangzott. hogyan ö, válasszuk ki azokat az auditorokat, akik az auditorokat ellenőrzik. Minden esetre köszönöm szépen ezeket a pozitív ö, és nagyon értékes hozzászólásokat Káldera úrnak, ö, Semeta biztos úrnak, Bertra úrnak és Mim uraknak is nagyon köszönöm, hogy megosztották a tapasztalataikat, és eljöttek, válaszoltak a kérdésekre. amelyeket a kedves képviselő barátaim tettek fel, nekik pedig köszönöm, hogy ilyen sokáig itt maradtak, ezt is nagyra értékelem. És mára bezárom az ülést. Köszönöm.